Okay, ladies and gentlemen, good morning. Can I call the meeting to order? First of all, I go through the Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megkezdjük akkor a ma délelőtti üléseket, és először is szeretném az elnöki közleményeket beterjeszteni, illetve a koordinátorok ülésének eredményét, amelyet tegnap rendeztünk meg. Először is ami a tegnapi koordinátorok ülését illeti. A koordinátorok a folyamatban lévő tárgyalásokat beszélték meg, ami az első vasúti csomagot illeti, az átdolgozott verzióra vonatkozóan, és a jelentéstevő tájékoztatott minket a tárgyalások jelenlegi állásáról. Egyes frakciók azt javasolták, hogy a belső piacot nyissuk fel, illetve az infrastruktúrák szétkapcsolását, és hogy a közlekedési tevékenységeket külön lehessen venni más tevékenységektől. A jelentéstevő egyébként azt javasolta, hogy politikai nyomást gyakoroljunk továbbra is a bizottságra az új javaslatokat illetően. Tehát a jelentéstevő tájékoztatott minket, és azt kértek, hogy folytassa a tárgyalásokat a frakciókkal annak érdekében, hogy a végleges kompromisszumos álláspontot sikerüljön kidolgozni. Ami pedig a komitológiát illeti, talán tudják, hogy két függőben lévő kérdés van, az egyik az engedélyeket illetően, a másik pedig a biztonsági szkennereket illetően talán látják a napirenden is, hogy hamarosan fogunk erről tárgyalni, és nem tudjuk még, hogy elfogadjuk vagy elutasítsuk ezt a javaslatot. Az egyik frakció a pilótaengedélyeket elutasította, három frakció utasította el a és kennerekkel kapcsolatos javaslatot. Úgyhogy a, ha itt lesz a teljes mm, szakbizottság néhány percen belül, akkor szavazunk majd erről ami pedig a jelentéstevők, illetve véleményjelentéstevők kinevezését illeti. Nézzük először a jelentéseket. Tanácsi határozati javaslat. a légiszolgáltatások egyes aspektusairól az Európai Unió, illetve török köztársaság között, és az ajánlás az, hogy a jelentéstevő az elnökök, illetve alelnökök rotációjából kerüljön ki. Ezt egyébként már korábbiakban is megtettük, ami pedig a rendelet javaslatot illeti, amely módosít a 3821, illetve 561-es tanácsi határozatot a közúti közlekedési berendezések, tahográfok esetében. Az FND frakció fogja adni a jelentéstevőt, ami pedig a jogalkotási javaslatot illeti. A koordinátorok napirendi, napirendjének 8. pontjával kapcsolatban ez lenne az utolsó, ami pedig a véleményeket illeti a multi, multi financial framework témakörében itt a tízes koordinátori napirendi pontra szeretnék visszautalni. A SURE jelentésnek lesz ez egy nyomon követése, és úgy döntöttek, hogy ezt az elnökük fogja majd elkészíteni, aztán pedig úgy döntöttünk, hogy nem készítünk véleményt. Az ENSZ gazdasági bizottságának a jelentésével kapcsolatban, ami a gyalogosok biztonságát illeti, tehát ott nem fogunk véleményt készíteni, aztán pedig a járművek típus jóváhagyásával kapcsolatban véleményt készítünk, illetve véleményt készítünk azzal az irányelvel kapcsolatban is, ami a 39, 32 per 999-es irányelvet módosítja. Tengeri közlekedéssel kapcsolatban ezt az ALDE fogja elkészíteni és voltak egyes olyan dokumentumok, amelyeket tájékoztatásra kaptunk meg, az EU és a szomszédos régiók közötti kapcsolatot illetően. Itt nem fogunk véleményt készíteni, aztán a bizottság közleménye az egyes folyékony üzemanyagok tartalmával kapcsolatban itt a véleményt az ALDE fogja készíteni illetve a tengeri üzemanyagok szulfurtartalmát illetően. Aztán delegációk következnek, Különböző javaslatokat hallottunk a delegációkra vonatkozóan a koordinátorok egyetértettek abban a javaslatban, amelyet az EPP terjesztett be. Olaszország, Milánó, Verona, Velence és Triest Aztán az egyéb kérdésekkel kapcsolatban a koordinátorok a parlament tevékenységet is megvitatták a szakbizottságokra vonatkozóan, és úgy döntöttek, hogy elképzeléseket, ötleteket terjesztünk arra vonatkozóan, hogy hogyan strukturáljuk az ilyen jellegű tevékenységet a nemzeti parlamentekkel együttműködve. Szeptember 30-án döntünk majd a struktúráról, hogy hogyan fogunk a nemzeti parlamentekkel kapcsolatot fel, felvenni, aztán pedig Buzek elnök úr egy eh, eh, levelet küldött az elnöknek az információk bizalmas jellegéről, és egy prioritásos listát is tartalmazott ez, amelyet megvitattunk a koordinátorokkal, illetve az alelnökökkel. Aztán tájékoztatásul Kallas alelnök úrhoz, bizottsági alelnök úrhoz terjesztettünk be egy levelet a szakbizottság részéről. Aztán pedig, ami az ecol t illeti, Nelly Cruz alelnök asszony fogja az ecol al az elektronikus hívással kapcsolatos javaslatot beterjeszteni szeptemberben, szeptember 8-i ülésen. Aztán a zöldek felvetettek egy pontot Lengyelországgal kapcsolatban, illetve a kohéziós pénzek átcsoportosítását illetően a vasútiról a közúti közlekedésre. A koordinátorok aggályokat fogalmaztak meg azzal a tényel kapcsolatban, hogy soha nem tájékoztattak minket formálisan, hivatalosan a bizottság részéről erről a levélről, ezért tehát egy kicsit aggályos, hogy a parlamentet úgy tűnik, hogy a bizottság ebben az esetben figyelmen kívül hagyja de hát ez nem is annyira újdonság. Ezt jól ismerjük. Úgy tűnik, hogy valamilyen levél jutott el a lengyel kormánytól a regionális ügyekkel foglalkozó biztostól a finanszírozását csoportosításáról, de ezt jól tudják, hogy ennek azért nem örülünk különösebben. Aztán ami a következő koordinátorok ülését illeti a vasúti utasok jogairól, itt majd a koordinátorok előállnak egy javaslattal. A szocialisták felvetették egy tanulmány beterjesztésének lehetőségét a Párizs-Amsterdami folyosóval kapcsolatban, és az volt a javaslat, hogy a közlekedési bizottság előtt vagy után tartsunk egyfajta szemináriumot, vagy valamilyen ülést, hogy ez a javaslat ez ismertetésre kerüljön az érdekelt képviselők számára. Tehát ennyi lett volna a koordinátorok üléséről a tájékoztatás. Szeretnének-e kérdezni valamit? Ajala Szender asszony parancsoljon. Nagyon köszönöm, elnök úr. Igen, szerettem volna javaslatot tenni, illetve kérni önt elnökként, illetve jelenlévő koordinátorokat, hogy az a közlemény, amely a közlekedési, a szomszédsági közlekedési politikát illeti, ami szorosan kapcsolódik a hálózatokról, ahelyett, hogy sem semmit nem teszünk, ez ugye, hogyha figyelembe veszük a földközi tengeri régió helyzetét, illetve az új csatlakozandó országokat illetően szerintem fontos lenne, hogyha tennénk valamit. Szerintem mégiscsak, ha a bizottság a transeurópai hálózatokkal kapcsolatos javaslatát beterjeszti, akkor szerintem a közleményt is vegyük ebbe bele. Nem tudom, hogy a koordinátorok egy másik ülésen megvitathatnák-e, hogy ezt a témát ne hagyjuk figyelmen kívül, ez alapvető fontosságú, főleg, hogyha a, megnézzük a közlekedési témát, akkor, illetve a kommunikáció témáját nagyon jól láthatjuk, hogy ott problémás a helyzet a földközi tengeri régióban, nagyon sok európai nagyvállalat is érdekelt ebben. Tehát azt szeretném, hogyha a transeurópai hálózatok, kommunikációs hálózatokkal kapcsolatban ezt a témát is felvetnénk. Pros úr fehér könyvével kapcsolatban nyilván már eléggé előre haladott a téma. Nem tudom, hogy a koordinátorok ehhez mit szólnak, az alapvető fontosságú kérdést azért ne hagyjunk figyelmen kívül. Elnök, ezt megnéztük az elején, és a helyzet az, hogy van egy olyan vélemény, hogyha az egyik frakció saját kezdeményezésű jelentést szeretne készíteni, akkor nyilván nem elleneznénk. De egy nagyon általános dokumentumról van szó, semmi konkrétum nincs benne, és a koordinátorok ezért úgy gondolták, hogy a transeurópai hálózatokkal kapcsolatban fogjuk ezt a témát lefedni, és Grossul saját jelentésében beszélünk majd róla. És volt egy olyan elképzelés, hogy tulajdonképpen ezt akkor így figyelmen kívül hagyhatjuk ebben az esetben, hiszen más bizottság is készít majd erről véleményt. De ha valamelyik frakció saját kezdeményezésű jelentést akar készíteni, akkor a koordinátoroknak az az elképzelése, hogy rendben, de pontokkal kell fizetni érte, és akkor aztán mindenki hátra és azt mondja, hogy na jó, hát akkor annyira nem is fontos ez nekünk. Úgyhogy ez igazából az önök kezében van. Liberacki úr. Dziękuję bardzo. Brian, chciałem zapytać w sprawie tej przez... Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Euro, o które wnosi rząd polski z transportu kolejowego na drogi. Tehát, ami a finanszírozás csoportosítását illeti a vasútiról a közúti közlekedésre, nem tudom, hogy a koordinátorok valamilyen véleményt megfogalmaztak ezzel a javaslattal kapcsolatban, nekem fenntartásaim vannak. Három nagy baleset történt a rossz infrastruktúra miatt a lengyel vasúti közlekedésben, és valahányszor egy új ütemezést látunk, akkor a illetve valahányszor új menetrendet látunk, akkor azt látjuk, hogy egyszerűen egyre hosszabbak az utazások. Nem tudom, hogy a koordinátorok foglalkoztak ezzel. nem kaptak, tehát a DG Move semmilyen levelet nem kapott, és ma tudtam meg a zöldektől, hogy a lengyel kormány egy levelet küldött Hán biztosnak, és abban szerepel az a kérés, hogy a finanszírozást átcsoportosíthassák. Mi pedig ez időközben, még a nyári szünet előtt a MOVE főigazgatósággal már beszéltünk, hogy kaptak-e ilyen levelet, és akkor azt mondták, hogy nem, semmilyen levelet nem kaptunk, ilyen levél nem létezik. A koordinátoroknak tegnap az volt az aggája, hogy egyértelműen létezik ilyen levél, mert az egyik kollégám meglobogtatta ennek a levélnek egy példányát. Tehát a koordinátorokat az aggasztja, hogy az utolsó ember, az utolsó, aki megtudta, hogy van ilyen levél, az a parlament. És valószínűleg ez az alelnökkel folytatott vitában és majd későbbiekben előkerül. De Liberecki úr, ennek a bizottságnak az álláspontja semmiben nem változott, mi ellenezzük, hogy a finanszírozást amelyet a vasúti közlekedésre alokáltak, azt átcsoportosítsák bármilyen más közlekedési módra. Hogyha a lengyelek azt vissza akarják küldeni, hát rendben van, nincs ezzel semmi probléma, de ez a jelenlegi helyzet, és az alelnökkel megnézzük, hogy mi történik ezek után, és el fogjuk ismételni álláspontunkat, amit a korábbiakban felvettünk. Rendben. Zaszáda úr. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem már a számos alkalommal mondta, hogy, és ez a közös álláspont a szakbizottságban, hogy a pénzügyi forrásokat realokálják. Én magam ezzel erről a közös álláspontról egyébként nem hallottam, és ennek a szakbizottságnak már régóta tagja vagyok, és szerintem erről soha nem folytattunk vitát. Úgyhogy, tehát egy közös álláspontról beszélünk? Azt hiszem, hogy azért mégiscsak ezt a vitát el kellene indítanunk, és ha nem volt semmi ilyen vita, akkor Szerintem nem tisztességes azt mondani, hogy ez egy közös álláspont. Természetesen a lengyel vasúti rendszer helyzete egészen katasztrofális, de ez nem az elmúlt években történt, hanem inkább azért, mert az elmúlt 40 évben elhanyagolták a vasúti hálózatot, és halogatták a vasúti közlekedés fejlesztését. Különböző megoldásokat szek három részében, de több ezer áldozata van már az autóbaleseteknek, a közúti közlekedésben bekövetkezett baleseteknek, ugyanis nagyon rossz a lengyel utaknak a minősége. Elnök, én most csak egy gyakorlatot folytattam, és úgy tűnik, hogy minden egyes alkalommal ezt végezzük, minden egyes szakbizottsági ülés elején, tehát tájékoztatom önöket a koordinátorok döntéseiről. Arra kértem önöket, hogy hagyják jóvá ezeket a koordinátori döntéseket, hogyha akarják jóvá hagyják, ha nem, nem. Ezért tehát most nem fogom engedni, hogy engem itt megvádoljanak azzal, hogy a szakbizottság valamilyen közös álláspontot elfogadott anélkül, hogy a képviselőket tájékoztassák erről. Igen, volt közös álláspont, a koordinátorok döntöttek erről, a szakbizottságot tájékoztattuk erről a döntésről, és önök ezt elfogadták. De jelen pillanatban nem ez a probléma, hanem, hogy Lengyelország mit akar csinálni, az Lengyelország saját dolga. De itt arról beszélünk, hogy van egy tagállam, amely azt kéri, hogy a finanszírozást az egyik területről a másik területre csoportosíthassa át, annak ellenére, hogy a parlamentnek milyen prioritásai vannak, nem a szakbizottságnak, a parlamentnek és az a tény, hogy minket szakbizottságként nem keresett meg senki, sem a lengyel kormány, sem pedig az Európai Bizottság nem tájékoztatott arról, hogy ilyen kérést beterjesztettek vagy sem. Nem fogunk most vitát kezdeményezni, mert mindenki el fogja ismételni akkor azt, amit már elmondtunk korábban, csak annyit mondanék itt eh, elnökként, hogy én kétszer számoltam be a koordinátorok döntéséről, hónapokkal ezelőtt, amikor ez először felmerült ez a téma és a szakbizottság akkor a koordinátorok eljárását elfogadta, ami engem illet, tehát szerintem ez teljes mértékben mutatja, hogy mennyire legitim a tevékenységünk, írtunk az illetékes biztosnak, elmondtuk az aggájainkat, magyarázatot kértünk, és nem kaptuk meg. Úgyhogy erről van szó. Gross úr. Ja, Elnök úr, egy dolgot szeretnek még tisztázni. Néhány hónappal ezelőtt koordinátorként valóban azt mondtuk, hogy Lengyelországot megkérdezzük a témában, és tegnap kevésebb vita folyt arról, mint ma. És miért folyik itt a lengyel ellenzék és kormány vitája, tehát arról van szó, választ akarunk kapni, és tegnap sem mondtunk többet. Ezzel vége, nem? a, nem adtunk hozzá semmit a vitában. Hogyha megkapjuk a választ, akkor tartalmilag majd hozzászól a szakbizottság. Nem kívánok ebben a nemzeti vitába belemenni. Point. Pontosan erről van szó. Felvetettük a témát, szerettük volna tudni, mi történik valójában. Ideiglenes véleményt is elmondtunk. Lássuk meg, hogy mi történik, de a parlament integritásáról van szó. Aki a parlament kapott utoljára információt erről, és ez a probléma ebben. Folytatjuk is. Ennyi erről. A koordinátorok ülését elfogadták, a többi jelentés biztosak benne, hogy ez így rendben van? Jó, köszönöm szépen. Akkor a következő napi rendi pont a szavazás következik a 2010-es költségvetés, először egy ellenőrzés, és akik nem hoztak kártyát, azok jelezzék, kérem Lichtenberger asszony, Elkadrari úr. Nem a legjobb példa egy koordinátortól. Liberácki úr. Sajnos nincs nálam kártya, úgyhogy kézzel fogok szavazni. Liberacki úr, Alkadráli úr, Lichtenberger asszony. Jó, akkor ellenőrizzük. Libáó asszony. Ja, én vagyok itt az angol tanár, úgy látszik. Akkor megkezdjük a szavazást ellenőrzésképpen először. Mindenki szavazott. Túl sok a néppárt. Mindig túl sok van belőlük, de most ezzel lezárom a szavazást. De hát most konkrétan kettővel van több. Jó, rendben. Négy képviselő van, akinek nincs kártyája. Gross csapatjának szeretnék gratulálni, hogy megvan a kártya. Akkor pedig a 6 egy 6 7-es mindenki támogatja. szavazat tartozkodás elfogadva. Aztán 19, 32, 43-as mindenki támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 51-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasító. 52-es mellette ellen tartózkodás elutasítva. 53-as mellette ellene elutasítva. 13-as támogatja ellenszavazat. Ellenőrizzük, kérem, megnyitom a szavazást. Kérem, akiknek nincs kártyájuk, azok jelezzenek készfenntartással. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18-19 mellette. Ez mellette. Mellette szavaznak akkor. 20. 19 ellen szavazat elfogadva. A Galileo 50. Tika asszony mellette ellen szavazat elfogadva. Személyzet, ez staff támogatja ellenszavazott tartózkodás elfogadó. 35-ös ellenszavazat elfogadva. Tran 31-39-es ugyanaz. Ellenszavazott tartózkodás elfogadva 0-1-30 mellette ellene elfogadva. 0229 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2803 nem bocsánat, 28-as külön mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 03 okafogyottá vált, a 04 és a 20-as megegyezik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 0554 szintén megegyező, mellette ki van, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 062649 megegyeznek, mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadva. 48 mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítva. 07 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 08 és 25 megegyeznek mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18, 34, 44 megegyeznek, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es, Ayala Sender asszony mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 38, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizhetjük, tehát a 38-ast, a 67-38-ast a szavazást megnyitom. Liberecki úr? Nem? Bocsánat, ez világos volt. Lezárom a szavazást. Hárman szavaztak mellette. Tehát lezárom a szavazást. 17 mellette, 21 ellene. Nem volt tartózkodás, elutasítottuk. 09 és a 24-es, illetve a 40-46-os megegyeznek. Mellette ki van ellene tartózkodás, elfogadtuk. 23, 10, 41, 47-es megegyeznek. Mellette ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Következő pedig, ez egy szóbeli módosítás Liberácki úr részéről és ezt kiegészítésként fogjuk megszavazni a 23 10 41 47-eshez. Tehát ez kiegészítés, van-e valami ellenvetés a szóbeli módosítással kapcsolatban? Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 11, 22 és 42 megegyeznek. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A 14-esnél van egy szóbeli módosítás Lichtenberger asszony részéről. Úgy tűnik, hogy ez rendben van. Ki van mellette, tehát a szóbeli módosítása mellette, ki van ellene, ki van tartózkodás, elutasítottuk. 12-21-43 megegyeznek, mellette ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig akkor a véleménytervezethez térünk át. Egyes ez kiegészítés mellette ki van ellene. Tartózkodás. Ellenőrizhetjük-e? Kérem, akkor az egyesről szavazzunk, a szavazást megnyitom. Négyen mellette, akkor a szavazást lezárom. Tehát 19 mellette, 20 ellene elutasítottuk. Kettes jön, mellette ki van, ellene, tartózkodás elutasítottuk, hármas, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös, illetve négyes, mellette ki van, ellene, tartózkodás, ellenőrizhetjük ezt is, a koordinátorok szavaztak, és senki más, tehát négyes Durant asszony részéről a szavazást megnyitom. Hárman ellenzik, egy van mellette, lezárom a szavazást. 20 mellette, 20 ellene, elutasítottuk. Ötös Ertug részéről mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, hatos jön Durant asszony részéről mellette ki van, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, tehát a hatos szavazást megnyitom. Három ellenzi, egy támogatja, a szavazást lezárom. 22 mellette, 18 ellen elfogadtuk. Hetes jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas as sokkal fogyottá vált, hiszen a hatost elfogadtuk, kilences jön, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Tizenegyes mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Zárószavazás következik, a szavazást megnyitom. négyen támogatják pluszban. Mindenki szavazott, akkor a szavazást lezárom. 33-an mellette, 3-an ellene, 3 tartózkodás, elfogadtuk, és gratulálunk a jelentés készítőinek Liberácki úrnak. A következő pedig megállapodás az EK és Mexikó között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről. egyetlen szavazás lesz. A szavazást megnyitom. Négyen támogatják pluszban. Szavazást lezárom. Úgyhogy 40-en vannak mellette, nem volt tartózkodás, nem volt ellenszavazat, és Tikáó asszonynak gratulálunk. Elfogadtuk. Most pedig akkor következzék a két komitológiai napirendi pont, az első, egy állásfoglalási indítvány, ez a liberálisok részéről érkezett, a zöldek és a GUE részéről. és hogyha ellenzik a támogatást, akkor mellette szavaznak, ha ellenzik, akkor ellene szavaznak. Egyértelmű ez? Akkor a szavazást megnyitom. Tehát akkor hárman mellette és egy ellenzi. Úgy tűnik, hogy a néppárt részéről megint egyel többen szavaztak. Akkor most rendben van, ugye? Akkor lezárom a szavazást. 17-en mellette, 19 ellene, úgyhogy elutasítottuk. Akkor megint egy állásfoglalás indítvány. Komitológiai eljárás. Ez a pilótaengedélyekről szóló, a szavazást pedig megnyitom. Hárman vannak ellene, és egy támogató van. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Tizenhatan vannak mellette, 22-en ellene, akkor ezt is elutasítottuk. Köszönöm szépen! Pirker úr. Ich habe eine Frage. Wir haben hier eine List. Kérdésem van, elnök úr. Van itt egy lista előttünk, el akarom kerülni a félreértéseket. Itt az első szavazás a pilotengedélyek. a pilotengedélyek miatt lehet, hogy a pilota engedélyekről szavaztak néhányan, és második pontban a body scannerrel kapcsolatban, a test scannerrel kapcsolatban. Tehát aki a listából indult ki, az itt tévedett. Ezért azt kérem öntől, hogy ismételjük meg a szavazást a lista értelmében. Nem. Egészen világos volt, amiről szavazunk. Elnézést kell kérnem. Sok mindent meg tudok csinálni, de nem tudok kényszeríteni senkit, hogy figyeljen rám. Világos volt, amit elmondtam, nem fogom megismételni a szavazást, mert el tudom képzelni, hogy ha más lenne az eredmény, milyen felháborodás lenne. Világos volt, amit elmondtam, hogy mit csinálunk akkor. Gross úr, ami az eljárást illeti. Pirka úr, megértem, tehát frakciós lista volt, tehát nem a titkárság listája volt tehát, hogyha a titkárság listája lenne, akkor támogatnám őt, de ebben az esetben a frakció listájáról volt szó, és itt az számít, amit az elnök javasol szavazásra. Valóban. Úgy döntöttünk tegnap, hogy tegnap döntöttünk, hogy lesz szavazás, és ezért nem is volt lista külön erről. Ezért én mondtam el, hogy hogy történik, és mindenki maga döntött. Azt hiszem világos volt a helyzet. A következő napi rend a véleménycsere a rajnai hajózásról a bizottsággal, eszmecsere. Kérem jöjjenek előre, vagy hogy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 kérem, hogy nem szeretnének részt venni a találkozón, odakint beszélgessenek. Wörling urat szeretném bemutatni, ő a főtitkár, és Van der Werf urat, Van der Werf urat. A Rajnai Hajozás Bizottsága Strasbourgban van a központja ennek a bizottságnak. Kedves kollégák, olyan, mint egy rögbi meccs itt bent. Kérem. Köszönöm szépen. A következő az összefüggés. A Waldorf baleset a Rajnán a szakbizottság kifejezte egy levélben Kallász úrnak az aggodalmait, és kérte a bizottság véleményét, és milyen következményekkel jár illetve hogy hogy lehet megelőzni a továbbiakban ezeket. A válasz után úgy gondoltuk, hogy jó ötlet lenne meghívni a Rajnai Hajózási Bizottságot, hogy egy találkozón beszéljük meg velük, milyen következtetéseket lehet itt levonni. Ezért van az, hogy Van der Werf és Wörling úr eljöttek. Köszönöm mindkét gentlemannek, hogy eljött és hozzánk szól. És meglátjuk, hogy milyen következtetéseket tudunk levonni. Uram, általában 15 perc egy prezentáció, biztos vagyok benne, hogy utána kérdések, javaslatok, kommentárok hangzanak el. Wörling úr, hogy a webcam technológia miatt kérem mindig kapcsolja be a mikrofont. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A szakbizottságuk egy delegációja meglátogatott bennünket a rajnai hajózásnál, ezt már ön is említette, elnök úr, és ezzel egyidejűleg lépett fel egy nagyon súlyos baleset a Rajnán, és gyakorlatilag ez egy tankoló járműnek a balesete volt, ami utána a hajózás több napra is megakadályozta, és ebből szeretnénk levonni a tanulságokat, hogy a jövőben a megbízhatóság és a biztonság a folyami hajózáson biztosított legyen. Jelen pillanatban az elképzeléseink alapján néhány javaslatot, ötletet tudok megosztani önökkel. Először is nagyon fontos, hogy le kell szögezni, hogy ez a dolog nem azt jelenti, hogy a folyami hajózás ne lenne egy biztonságos formája a szállításnak. 50 év alatt kb. 6 ilyen jellegű balesetre kerül sor, és az arány nem növekszik. A folyami hajózás egyébként a közlekedésnek egy olyan formája, ami nagyon erőteljesen fejlődött az elmúlt időszakban, egyre bonyolultabb és modernabb technológiákat alkalmazunk, és e, a bevétel is rendkívül megnövekedett, tehát a kockázat is jóval nagyobb, és ez nyilván nagyobb követelményeket támaszt a munkatársaink irányába is, tehát oktatás is rendkívül nagy szerepet kapott, és a biztonság kérdése nagyon fontos. Az első ellenőrzések alapján megállapítottuk, hogy nem a hajóknak, hajókkal voltak technikai jellegű problémák, tehát hadd mondjuk, elszögezzük le, hogy nem állt fönn technikai probléma, hiszen folyamatosan aktualizáljuk ezeket. A központi bizottság az Európai Unióval közösen van egy szakbizottsága erre nézve, és ez működik. Ami viszont probléma, az a komplex hajók stabilitásának a kérdése, tehát például a két héjas hajók, vagy a konténerhajók stabilitása, amit egyébként kalkulálni kell, és ez a kalkuláció néha talán a legénység által nem készül el megfelelő minőségben. Tehát nagyon fontos az, hogy a minőség és a technikai felszereltségnek rendelkezésre kell állni a legénység részéről. Az ADN egyezmény átdolgozása már úton van, folyik, de itt olyan hajókra is utalnunk kell, amelyek nem szállítanak veszélyes szállítmányokat. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon sok felelősségi kérdés van, anyagi felelősség, kártalanítás, és biztonsági kérdés, kockázatviselési kérdés is van. Tehát itt igazából nem változtatásokra van szükség, hanem egy magatartási kódexet kellene erre kialakítani. Múlt évben már kialakítottunk egy eszköztárat, ami egy nemzetközi biztonsági irányelvet tartalmazott a terminelek és a folyami hajók számára, és hogyha ez erőteljesebben alkalmazásra kerül, ez magasabb biztonságot fog garantálni. Az olyan folyamokon, mint a Rajna, már-már azt mondhatjuk, hogy olyan forgalom zajlik, mint egy autópályán, tehát gyakorlatilag nem elfogadható az, hogy egy-egy baleset után akár több napra is blokkolódjon ez a folyami út, és ezért gondoskodni kell arról, hogy egy ilyen baleset után minél gyorsabban fel lehessen szabadítani az utat és erre megfelelő vészhelyzeti terveket kell elkészíteni, hogy a mindenki tudja, hogy mi a dolga, hiszen amilyen gyorsan csak lehet ilyenkor a specialistákat mobilizálni kell, méghozzá amilyen gyorsan csak lehet. És akkor most át is adom van der kollégámnak a szót. Köszönöm szépen. Meneer de voorzitter, dank u zeer voor uh, deze gelegenheid uh, in te Elnök úr, köszönöm szépen hogy lehetőséget kapok arra, hogy önökkel együtt egy pillantást vessünk arra, azokra a körülményekre, amelyek felmerülnek egy elsőjett vagy zátonyra futott hajó mentésekor. Pillanatnyilag még az elemzés közben járunk, de szerintem ennek ellenére azt gondolom jó ötlet, hogy egy első pillantást vessünk erre az anyagra. Készítettem egy prezentációt, és gyakorlatilag ez alapján fogom a történeti lefolyását elmondani a mentésnek, utána kitérek arra, hogy az eljárást hogyan lehet felgyorsítani, és a titkárság javaslata alapján egy kis magyarázat következik a lehetséges okokról, okok feltárásáról. Nézzük most történelmileg a helyzetet. Verling úr már említette, hogy vannak statisztikáink, különböző esetekre tértem itt ki a 80-as évek eleje óta. Itt külön kitérünk arra, hogy mennyi ideig tartott a forgalom, a hajózás megszakítása, meddig szünetelt. Ez persze különböző mm, okokra vezethető vissza, illetve hogy hol történik például, és itt a nagy baleset esetében 2011-ben azért nagyon elhúzódott, hiszen súlyos baleset volt ez. Ami pedig a mentést illeti, természetesen mindig az első dolog, ami, ami problémaként keletkezik, az az, hogy leáll a hajózás, hiszen egy folyón nem igen lehet kerülőt kijelölni, és elkerülő utakat. Ezért aztán ilyen esetekben nagyon oda kell figyelnünk, hogy mi történik. A másik pedig mivel nagyon kevés ilyen baleset van, és emiatt mentésre van szükség, ezért nem áll rendelkezésre a környezetben kellő eszköz, hogy mentsük a hajókat, ezért aztán el kell menni a kikötőkbe, távoli ö, tengeri kikötőkbe általában, amit valahogy oda kell vontatni. Aztán egy következő pont természetesen a folyami hajózásban, ha valami történik, ott a környéken laknak is jó részt, tehát lakott területek közelében történik ez, és éppen ezért egy ilyen művelet nagyon érzékeny dolog, és nagyon komoly biztonsági kultúrával kell rendelkezni ehhez. Ami magát a mentést illeti, hogy milyen hatással járnak egyes intézkedések, itt különböző szakaszai vannak a mentésnek. Ezeket meg kell különböztetni. Először természetesen eh, stabilizálni kell a helyzetet, eh, a hajótestet stabilizálni kell. A tengereken ez nem annyira problémás gyakran, ilyen szempontból legalábbis nem, hiszen eh, nem zavar különösebben egy hajóroncs, hogyha ott van egy darabig, de természetesen a folyami hajózásban kevésbé stabil a helyzet, a hajók, a folyamokon természetesen a stabilizálás már csak azért is fontos, hogy hajózni lehessen. Aztán a második szakaszban természetesen a rakományt is valahogy le kell venni a hajóról. Gyakorlatilag arról van szó, hogy nem lehet kiemelni a vízből egy hajót a rakományával együtt, mert nem bírja ki a hajó, arról nem is beszélve, hogy ilyen eszköz sem nagyon van, amely ezt a súlyt emelni tudná ez rendkívül bonyolultá teszi a folyamatot, de végül is, hogyha ezt is megtettük, a következő szakaszban a hajóroncsot kell, hajótestet kell megemelni, ez már a legegyszerűbb szinte az egészből. Nézzük meg hogy miért is tart ilyen sokáig. Az első lépésben forgatókönyveket kell kialakítani, és mivel nagyon nehéz, kevés a baleset, nagyon nehéz részletes katalógusokat kidolgozni egy-egy esetre, de ha súlyos a helyzet, és a súlyos hatások keletkeznek egy hajóbaleset következtében, akkor természetesen reagálni kell, a forgatókönyvek természetesen amennyire vannak, figyelembe veszik a környezetre gyakorolt hatást, a veszélyeket, szűkebb és tágabb értelemben is, és vannak eh, bonyolít, bonyolító helyzetek, és a konkrét eh, helyi veszélyre is kitértem, ezt már említettem. Aztán figyelembe kell venni természetesen a folyónak a földrajzi adottságait, a meder alakulását, ez is természetesen minden esetet egyedivé tesz. Vagyis el kell, hogy mondjam, azt kell figyelembe venni, hogy mennyire korlátozódik a hajózás, a forgalom. És ha csak lehet, akkor figyelembe kell venni a tengeri hajózást, illetve a vasútat is a környéken. Aztán amikor konkrét intézkedésekről beszélünk, akkor nagyon fontos megemlíteni, hogy le kellő anyag kell, hogy rendelkezésre álljon egy hajó stabilizálásához, hiszen így tudjuk csökkenteni a veszélyeket. Van itt egyébként egy fénykép is valahol, igen, már látjuk is. A fényképen világosan látjuk a Waldhof helyzetét, a Rajnán ez az említett baleset volt, és megfelelő eszközök állnak rendelkezésre, de ezeket stratégiailag jó helyen kell elhelyezni, hogy gyorsan eljussanak a baleset helyszínére, ezt előre meg kell tervezni. Vagyis Azt már elmondtam, hogy a rakományt kell először eltávolítani a hajóról. A szilárd anyag esetében ehhez darura van szükség, és egyre kevesebb a darú természetesen ez is egy fontos kérdés, hogy ezt hogyan kezeljük ezt a helyzetet, aztán szivattyúkra is szükség lehet, hiszen adott esetben folyékony anyagot szivattyúzni kell. Nem olyan különösebben bonyolult ez, amikor már rendelkezésre állnak az eszközök, de ehhez fel kell készülni a konkrét esetre. És itt meg kell nézni egy nagyon fontos következő pontot, hogy a szaktudás hol áll rendelkezésre. Hiszen veszélyes anyaggal dolgozunk, egy bizonyos veszélyes anyag baleset esetén, amennyiben vízzel érintkezik, hogyan viselkedik. Ezt nem mindig lehet nagyon pontosan megtervezni erre külön csapatok vannak, akik képesek ezt a munkát egy mentés során összefogni, tehát és a csapatban kell, hogy legyen valaki, aki egy ilyen gyors döntést meghoz, meg tud hozni a saját szaktudása alapján. Végül persze döntést is kell hozni valamiről, az, az említett tényezők játszanak szerepet, a biztonság kultúra, a biztonság tudatos fellépés, a részletes műszaki tudás, a ismeretek a veszélyes anyagról. Nagyon sok veszélyes anyagot szállítunk a folyami hajózásban, hiszen jó részt azt mondhatjuk, hogy ha tartályhajókon szállítunk, az mindig valamilyen veszélyes anyag, de hát a konténeres szállításnál is nagyon gyakran fordul ez elő. Tehát a veszélyes anyag itt egy kulcs szó, és éppen ezért a döntéshozatali struktúráknak jóknak kell lenniük, és gyorsan tudjanak reagálni, és nagyon gyorsan meg kell találni a politikai döntéshozókat is egy-egy országban, hogy gyorsan felálljon egy válságstáb, adott esetben a belügyminisztérium vezetése alatt, hogy ezek az akciók gyorsan lebonyolíthatók legyenek. Aztán még hozzájön a végén egy-egy intézkedés, a folyók mentén egyre kevesebb az olyan vontató hajó, amely elég erős ahhoz, hogy minden további nélkül elvontasson egy hajót. Vagyis a tengeri kikötőkben lévő vontató hajókat is legalább részben úgy kéne kialakítani, hogy szükség esetén ezeket lehessen kivezényelni a folyami mentésekhez egy ilyen helyszínre hiszen ezek kellő teljesítményűek. Ez tehát egy intézkedés csomag, amit fel tudunk kínálni, és a tagállamainkkal abban szeretnénk lehetőleg gyorsabban megállapodni, hogy a részletekbe menően átültessük az elképzeléseinket. Ha megengedik, még szeretnék beszélni a Lorelai menti balesetről. Egy hipotézisem van ezzel kapcsolatban. Azt mondták nemrég az újságban, hogy túlterhelt volt a hajó. Itt van ez a vázlat, ez jelzi, hogy mire is gondolnak sokan, tehát van 2400 tonnáról beszélhetünk, ez a maximális rakománya. Ezt négy tartályra kellett volna elosztani, hét tartályra, négy tartály, ezeket teljesen fel kellene tölteni, akkor stabil a hajó. Ez egy veszélyes helyzet természetesen. Ha nem jól töltjük fel, akkor a hajó stabilitása problémás, és ha nincs teljesen feltöltve egy-egy rekesz, egy-egy tartály, akkor mozog a folyam, folyadék is, és egy-egy mozgásnál nagyon könnyen a hajó stabilitása sérülhet a ez egy hipotézis a waldorf kapcsolatban, és tudjuk, hogy a Lorelei körül nagyon sok a kanyar a folyóban, ezért fordulhat elő ilyesmi. Ezért van most egyébként az egész eset a Koblenci ügyészség előtt, hogy ezt megvizsgálják, hogy történtek-e hibák a feltöltésnél. Köszönöm, kész vagyok válaszolni a kérdéseikre. Mindkettőjüknek köszönöm. Akkor a felszólalók listáját megnyitottam. Fortman Kollasszony, Lichtenberger asszony, hogyha még valaki szeretne jelentkezni, akkor szóljon. Fortman Kollasszonyjal fogom kezdeni. Eh, köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm a hajózási vállalatnak, hogy eljöttek hozzánk, hogy megoszták velünk ezeket a gondolatokat arról, hogy hogyan tudjuk megakadályozni a balesetek fellépését, illetve hogy mit tehetünk, hogyha már egy ilyen helyzet kialakult, hogy megakadályozzuk a hosszú távú közlekedési gondokat. Tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb a megbízhatósága folyami hajózás esetén, és hát természetesen, hogyha korlátozásokkal kell élni, akkor pontosan ez vész el. Tehát én azt gondolom, hogy pont ez az oka annak, hogy eljöttek ma hozzánk, hogy megbeszéljük azt, hogy hogyan tudna az Európai Unióval együttműködni a folyami hajózási központi bizottság, hogy a lehető legjobban oldjuk meg a közlekedési kérdéseket, és ez jó néhány évvel ezelőtt még máshogy volt, és én azt gondolom, hogy az önök együttműködése jól működik az Európai Bizottsággal, és rendkívül fontos az, hogy előre lépjünk, és Európa szerte egységes műszaki követelményeket tudjunk elfogadtatni. Nagyon köszönjük a prezentációjukat, a magyarázataikat. Elmondták, hogy az okok keresése során rájöttek, hogy a rakomány, a helyes rakomány berakodása lehetett egy lehetséges ok a baleset kialakulása során. Tehát akkor a kérdés az viszont az, hogy ha viszont már egy balesetre került sor, akkor miért tart olyan iszonyú sokáig az, hogy ezt meg lesen oldani. Hiszen nekem az a benyomásom, hogy amikor bármi történik vasúton vagy folyamon, folyami hajózás során egy baleset, akkor azonnal mindenkit mobilizálnak, a él és mozog, tehát mindenki infrastruktúrát és, és szakembereket, de egyébként úgy tűnik nekem, hogy ha viszont egy ugyanilyen balesetre a folyamokon, a vizeken kerül és akkor nem történik meg ugyanez a borzalmas nagyfokú mobilizáció. Tehát én ezért is kérdezném meg, hogy hiszen nagyon jól elmagyarázták azt, hogy hogyan lehetne az anyagi oldalt és a tímeket, illetve a know-how-t jobban előkészíteni egy ilyen esetre, hogy amikor veszélyes anyagokat szállítanak, akkor gyorsan meg lehessen akadályozni azt, ami 2005-ben történt például. Tehát hogyan lehetne ezt eh, gyorsabban ilyen esetekben megszervezni? Hiszen önök bizonyos forgatókönyveket is kialakítottak, kidolgoztak erre, de a kérdésem az lenne, hogy a tagállamok részéről mekkora a készség arra, hogy az önök javaslatait konkrétan megvalósítsák, és hogy mit tehet az Európai Unió, illetve mit tehet az Európai Parlament egész konkrétan annak érdekében, hogy amikor ahogy elmondtam, közúton és vasúton úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan lehet mobilizálni, de nagyon jó lenne, hogyha ez a folyami hajózás esetén is ugyanígy történhetne. Meissner. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Präsident, ich kann mich da ziemlich gut anschließen bei Frau Wortmann. Köszönöm szépen. Köszönöm Wortmann Kolaszonynak is, amit elmondott. Nekem is nagyon fontos, hogy a folyami hajózást még többet lehessen használni a jövőben, és még biztonságosabb legyen. Természetesen kereljük el a baleseteket, vagy gyorsan reagáljunk. Tulajdonképpen hasonló kérdéseim vannak, mint Wortmann Kolaszonynak. Lehet, hogy optimalizálni lehet a hajózásban. Ezt úgy mutatták ezt be, mint hogyha önök úgy gondolnák, hogy egész jól működik a dolog, ha baleset történik, ugye, hogyha az okot meg tudjuk szüntetni. A kérdés az, mit várnak tőlünk, mi az, amit pluszban tudunk tenni. Ön is mondta a rajna, olyan, mint egy autópálya, ha a hajózást vesszük szinte, és tényleg, hogyha a folyami hajozást fejleszteni akarjuk, és ez komoly tervünk természetesen, fontos lenne megtudni számunkra is, hogy lehet a folyami hajózást fejleszteni, használni, és hogy tudjuk még kevésbé veszélyessé tenni például a környezetre nézve is. Ön is beszélt ilyen vészhelyzeti tervekről, hogy megakadályozzuk a baleseteket. Mit lehet pluszban tenni, ha jól értettem? Mi liberálisok nem szeretjük a, az előírásokat pluszban, de van-e igény ez a kérdés, hogy esetleg ellenőrzési igény van arra nézve, hogy előírásokat hogy tudunk átütetni a gyakorlatba, hogy a rakodásnál, berakodásnál legyen probléma. Persze a legjobb az, ha a baleset elő se fordul, így, akkor lehet biztonságos egy hajózást. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fantálen úr. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadóknak a jelenlétet és az elmondottakat. Tulajdonképpen azt javasoltam volna, hogy rendszeresen kéne ilyen témákról beszélnünk. Nem régiben konkrét baleset volt, ami miatt most beszélünk, ez világos, de azért közlekedéssel foglalkozó szakbizottságként szerintem rendszeresen találkoznunk kellene a két nagy fontos hajózási bizottsággal is, ez a Dunára is vonatkozik természetesen. Egyrészt a Rajna, a Duna két nagy hajózási útvonal, hiszen a Dunáról is jól lenne megtudni, hogy ott hogyan vizsgálják ezt a témát. Talán akár még a két bizottságot is meg lehetne hívni, hogy együtt tartsunk ülést, és nem egy konkrét baleset kapcsán, hanem általában. Most nézzük meg ezt a balesetet. Szerencsére a folyami hajózás viszonylag biztonságos valóban, ritka a baleset, de ha történik valami, annak nagyon komoly hatásai vannak. A Excelsior sok konténert veszített 2010-ben, például ez blokkolta a rajnát, már korábban is és most a Waldhof még problémás volt. Minden esetre azt látjuk, hogy elképesztő kár keletkezik. Gazdaságilag a hajók nem tudnak hajózni. Akkoriban telefonáltak nekem a hajó tulajdonosok, akik de facto a csőd szélére kerültek a rajna blokkolása miatt. A nagy kérdés most természetesen az, hogy a bizottság, a rajnai bizottság mit tud tenni annak érdekében, hogy ne akadjon el teljesen a közlekedés ilyen a balesetek alkalmával. Itt emlékszünk, nem volt megfelelő mentőeszköz, amely rendelkezésre állt volna. Ezeket az eszközöket Rotterdamból kellett eh, lehajózni, aztán persze éppen árvíz volt, nagyon sokáig tartott, amíg ezt oda tudták szállítani, és eh, a következő kérdés, mi van a parton éppen, hogy lehet az anyagokat ott a legjobban rendelkezésre bocsájtani ilyenkor. Van egy további fontos pont, ez a stabilitás kérdése. Azt gondolom, hogy ez nem csak a folyami hajózásban érdekes téma, a repülésnél is fontos a helyzet stabilizálása. De a folyami hajózásban talán külön kell foglalkozni vele, figyelembe veszik a kiképzés során, hogy mi történjen ilyenkor, hogy a megfelelő emberek a stabilitást tényleg jól tudják kiszámol, kiszámolni, a kalkuláció működik, és hogy jól át tudják ültetni a gyakorlatba az elveket, a Időnként az a benyomása az embernek, hogy kapkodás van, gyorsan kell csinálni valamit, és igazából ki se számolják, hogy az úgy működőképes, ahogy gondolják. Majd közben valamit csinálunk. Koblenzban is egyébként az ügyészségen azt mondták, hogy a hajót 600 tonnával túlterhelték, és azt hiszem, hogy ez az alapvető ok. Arról van szó, hogy a kapitány, pontosabban a biztosító társaság nyilván kárfelelősséget kell, hogy vállaljon. Így van ez, de hát jönnek további pontok is. Még a végén én még valamit szeretnék elmondani. Nyilván fontos, hogy önök szakértőként eljönnek közénk, önök a folyami hajózás szakértői. Azt mondják, hogy túl kicsi a személyzet, gyakran hallani ilyet. Egyébként a szakképzett emberek is román vagy kelet-európai emberek dolgoznak, de ez a kisebb gond, de még akár a Fülöp-szigeteki emberek, a holland flottán például a hollandok után a legnagyobb külföldi csoport az a Fülöp-szigeti munkavállalók. Itt a kérdés az, hogy ez a külföldi munkavállalók kérdése milyen hatással van például a biztonságra, milyen helyzet a kommunikációval, tudnak-e egyáltalán egymással beszélni, és milyen szinten van a képzettségük ezeknek az embereknek. Ezt figyelembe kell venni, és mindenképpen szeretném most megragadni az alkalmat, hogy ezt felvessem önöknek, hiszen önök a szakértői. Lichtenberger asszony. Köszönöm Weiter Saját nem hall bennünket? Most igen, elnézést, be volt Jó, ma nem tudom, hogy mit történt. Tehát gyakorlatilag egy bérdumpingról van szó a kazaksztáni sofőrök és a holland speditőrök vonatkozásában. Én ezt most csak azért replikázok erre, mert hogy ön említette, hogy a holland hajók egy ilyen gyakorlatot folyt. Tehát nem Hollandiát kívánom most itt letámadni, hanem gyakorlatilag nem a németek támadják le Hollandiát, hanem, vagy az osztrákok, hanem csak egyszerűen erre replikáztam. Tehát gyakorlatilag ezek a veszélyek ezzel gyakorlatilag ismét szerencsére, hogy ezt kihangsúlyozzam, középpontba kerülnek, mert hiszen ezt nagyon gyakran nem veszik figyelembe. Hiszen gyakorlatilag annak a valószínűsége, hogy baleset történik, és hogy mi minden történhet egy bizonyos balesetnél, és hogyha megnézem, hogy milyen kén savakat, és nem tudom, miket szállítanak tonna számra, akkor akár milyen tömegbaleset is, akár a folyamban, amit akár utána visszafordíthatatlan környezeti károkat is okozhat. Tehát gyakorlatilag is nem csak azért, mert utána az a folyami út leblokkolódik, hanem azért, mert visszafordíthatatlan környezeti károk is kialakulhatnak, és ráadásul veszélyes javakat sokkal jobban kellene tudni kezelni. És hogyha ez valóban a rossz berakodásra vezethető vissza, ez a baleset, akkor pedig hát azokat az embereket, akik állandóan veszélyes anyagokkal dolgoznak, azok előbb-utóbb ellazulnak, már nem foglalkoznak vele, olyan nagyon lazán veszik, és ezeket újra vissza kell rángatni a dolgok talajára, hogy ez itt egy nagyon veszélyes dolog, és ugyan valószínűtlen az az eset, hogy valami történik, de mégis előfordulhat. Tehát gyakorlatilag én azt mondanám, hogy a veszélyes anyagokra erőteljesebben kellene koncentrálnunk, sokkal nagyobb probléma alakulhat ki ugyanis ezekből, mint máshol. A szállítási biztonság tehát egy borzasztóan fontos téma. És akkor most még egyszer ez a nagy autópályákra had utaljak vissza nagy közlekedési folyosókra Európában. Például az IN völgy szakaszban, Intál szakaszon fel kellett szerelni az összes tűzoltó állomást, hogy tudjanak kezelni egy esetleges, nagyon komoly balesetet. Én el tudom képzelni, hogy a Rajna szakasza még nincsen megfelelően beintegrálva ebbe a hálózatba, és kérdezném, hogy ez elő van-e irányozva, ugyanis ez egy szükségszerűség lenne azért, hogy minél gyorsabban oda lehessen jutni egy ilyen helyre, hiszen nem lehet minden egyes kikötőbe ott tartani, rendelkezésre tartani egy ilyen felszerelést, és ezért kérdezném önöket, hogy elő van ez irányozva, szeretnék ezt megcsinálni, ha igen, akkor ki fogja ezt kifizetni, és a negyedik kérdésem, hogyha nem, akkor miért nem? Hiszen szeretném tudni, hogy ezzel a gyakorlatilag a biztonságunkat nem szavatolják, és ezzel a folyami hajózás biztonságát is meg, tudunk, meg kell kérdőjeleznünk, hiszen ilyen nagy balesetek bekövetkezését reszkírozzuk, és gyakorlatilag akkor meg kérdezném. Nekem ugyanis úgy tűnik, hogy ez ebben az összefüggésben rendkívül fontos lenne. És ez gyakorlatilag a logisztikai lehetőségeit is egy ilyen baleset lekezelésének nem állt rendelkezésre pont abban a helyzetben. Én gyanítom, hogy ez nem csak abban a pontban nem volt adott, hanem a rajna egész szakaszán akár előfordulhat. Tehát én azt szeretném kérni, hogy figyeljünk erre jobban oda, és terem, készítsünk magunknak egy állapotfelmérést arról, hogy a biztonsági előírások milyenek, és hogy ezek a valóságban hogyan kerülnek átültetése, mert hiszen nekünk nem segít utána semmi, hogyha a rajna meghal valamilyen ilyen baleset miatt. Ez egy megfizethetetlen dolog, és azt gondolom, hogy az Európai Uniónak képet kell alkotnia erről az egész dologról. Tehát én például nem támogatnám azt, hogy a hajók méretét kellene, dimenzióit kellene harmonizálni. Én azt gondolom, hogy ennek nem lenne értelme, hiszen különböző folyók, különböző hajónagyságok vannak, ennek nem lenne értelme, de annak lenne értelme, hogy vizsgáljuk meg, hogy hol vannak a különös kockázatok, és hol vannak a vészhelyzeti tervek. Tehát egyáltalán rendelkezés állnak a technikai feltételek arra, hogy egy valamilyen nagy baleset esetén valóban be lehessen avatkozni, és ha pedig ez nem így van, akkor kérdés, miért nem, és ha ki fogja megfizetni ennek az árát? Ez nem valami mellékes kérdés, hiszen lehet, hogy egy picivel több ö, szennyező anyag kibocsátásról van szó, mert hogy most hú valaki rosszul tankolt, és egy rossz benzint használ. Tehát itt nem erről van szó, hanem arról, hogy akár évtizedekre vagy évekre egy bizonyos folyam szakasz meghalhat. Riké. Riké úr. Merci, monsieur le président. Sans revenir sur tout ce qui a été dit. Köszönöm, elnök úr, és szeretném megismételni, ami már előttem elhangzott. De én is szeretnék rámutatni egy problémára. Az folyami hajózás infrastruktúrája az elmúlt 50 évben folyamatosan javult. De azért, azért mégiscsak nagyjából ugyanaz maradt. Tehát azt mondhatjuk, hogy 700 tonnáig terjed itt a dimenzió, tehát a megfelelő kapacitása a hajóknak növekszik, a rakományok tömege is növekszik, és hát nyilván a rentabilitás és a biztonság az kontra oldalon található. Akkor azt kérdezném, hogy vannak-e határértékek, küszöbértékek és felülvizsgálati küszöbértékek a berakodási folyamatok esetén? A második kérdésem, hogy a valamikor szándékunkban áll -e az, hogy behatároljuk a berakodási rakomány méreteket, vagy engedjük azt, hogy ezek állandóan folyamatosan nőjenek. A harmadik kérdés, hogy milyen biztosítási mechanizmusaink vannak amelyek a felelősség kérdését tisztázzák, például olyan esetben, amikor technikailag rosszul rakottak be. Tehát a biztosítási mechanizmusok hogyan néznek ki? Például a közlekedési kihatásai, tehát az, hogy dugó keletkezik egy rajnán, mondjuk például ezt, ezt fedezi -e a biztosítás. És hadd kérdezem meg, hogy a hálózatok összekapcsolása önök szerint hasznos lenne-e ebből a szempontból? olyan értelemben, hogy a közlekedési áramlatok jobban el tudnának oszlani, illetve a mentés jobban tudna működni. Thank you, and finally, Miss... Köszönöm, végezetül pedig Szamisza asszony. Aitäh, härra esimees. Väga palju küsimus on juba ette kantud. Nagyon sok kérdést tettek fel már a kollégák, amiket én is szerettem volna megkérdezni. Ami az együttműködést illeti az ASZA és a Rajna Bizottság között, ezzel egyetértek, de Lichtenberger asszony mondott valamit, amivel sajnos nem tudok egyetérteni, tehát hogy talán meg kellene tiltani a hajózást a Rajnán. Szerintem így nem szabad beszélnünk, mert hát nyilván ez lenne a legegyszerűbb megoldás, hogy valamit megtiltsunk. A következő kérdést tenném fel, talán félreértettem valamit, de a kérdés az, hogy van-e kockázatkezelési rendszer, legalábbis terveznek-e ilyet. A tapasztalatom azt mutatja, hogy kockázatos veszélyes anyagokat, még akkor is, hogyha csak 5 kilométerre szállítják azokat, valamilyen kockázatkezelési rendszernek érvényben kell lennie. És nem értem, hogy ebben az esetben ki a felelős, ki dönti el, hogy mi történjék egy baleset esetében. Baleset történhet az egyik országban, de más országokat is érint a dolog. Ebben az esetben tehát ki a felelős? És még egy megjegyzésem volna végül. Nyíltengeri képzéseink vannak, vannak ott egyes bizonyos kockázatkezelési rendszerek, de úgy tűnik, hogy ezek némiképp átfedik egymást. A folyami utak kicsit mások, de talán ugyanezeket a kockázatkezelési rendszereket ott is használhatnánk valamilyen módon. És egy konkrétabb kérdésem is lenne. Ez a legutóbbi válság, ez egy hónapig tartott, talán félreértettem. Elnök, köszönöm szépen, nem tudom, hogy ki szeretne válaszolni. Parancsoljon, akkor önnek adom meg a szót. Rendben, akkor én fogom elkezdeni. Az egyes kérdésekre válaszolok, és egészen biztos vagyok benne, hogy utána pedig a kollégáim további magyarázattal szolgálhatnak. Ami már most elmondható az az, hogy az a tény, hogy nincsen túl sok baleset a folyami utakon, ez bizonyos következtetéshez vezet, talán ahhoz, hogy nem vagyunk eléggé felkészültek arra, hogy kezeljük ezeket a baleseteket. Tehát ez annak kérdése, hogy hogyan szervezzük meg a mentési akciókat, hogyan tudunk megbirkózni a közlekedés helyreállításával. Ez mind a tagállamok hatáskörébe tartozik, nemzeti hatáskörbe. Hogy megválaszoljam az egyik feltett kérdést. És nem túl egyszerű ebbe beavatkozni, vagy egyáltalán közvetíteni. Waldorfnál mi történt? Nos, az, hogy volt egy nagyon hosszú fennakadás időben hosszú ideig tartó fennakadás. Nem volt környezeti kár, nem igazán amiatt aggódtunk ebben az esetben, hanem gazdasági és jelentős gazdasági károkról beszélhetünk, több millió eurós veszteségről. És ez azért történt, mert a folyami közlekedést több hétre megakasztotta ez a baleset. És nincsen megfelelő kompenzációs mechanizmusunk ezekre az esetekre. A hajók nem kaphatnak kompenzációt, például a kiesés miatt, kivéve, ha saját biztosítással rendelkeznek, ami lefedi ezt, tehát ez már egy harmadik félre vonatkozó biztosítás. Kell rendelkezni egy mentési tervvel, és ezek pedig kapcsolódnak szorosan a megelőzésre irányuló szabályokhoz, amelyek nyilván nagyon jók, hogy léteznek, mégis szükség van olyan szabályokra, amelyek lehetővé teszik, hogy ilyen balesetek esetében gyorsan és hatékonyan beavatkozzunk. Tudnunk kell, hogy a veszélyes anyagokat hogyan kezelhessük, nagyon fontos tehát ezen anyagok kezelésének megvizsgálása, és pontosan tudnunk kell, hogy mit tegyünk annak érdekében, hogy eltüntessük ezt a veszélyes anyagot a baleset esetében. A Waldorf esetében is nagyon sok bizonytalansági tényező volt, volt egy olyan veszélyes anyag, ami akár robbanhatott volna, és egyszerűen nem tudtuk, hogy hogyan fog reagálni a hajó mentése közben. Például, hogyha fúrunk egy lyukat nem tudtuk, hogy lyukat fúrjunk, és kiszivattyúzzuk az anyagot, mert nem tudtuk, hogy felrobban vagy sem. Ezért tehát nagyon fontos tudnunk, hogy a mentés esetén hogyan fognak reagálni az anyagok. Ami a stabilitást illeti, természetesen vannak erre vonatkozó szabályok is. És nem hiszem, hogy további szabályokra van szükségünk, hanem arra van szükségünk, hogy legyenek olyan mechanizmusok, amelyek biztosítják, hogy hatékonyan és eredményesen hagyják végre ezeket a szabályokat. Megfelelő képzésre, megfelelő technikai eszközökre van szükség, szoftverekre, amelyek a stabilitást megfelelően pontosan ki tudják számolni, és lehetővé kell tenni a személyzet számára, hogy ezeket a nehézségeket kezeljék és ezeket nem csupán a veszélyes anyagokat szállító hajókra kell alkalmazni, hiszen egy másik hajó is, teherhajó is akár blokkolhatja a közlekedést egy folyami hajózás esetében. Most kollégámnak adom meg a szót. Eh, Köszönöm szépen. Egyelőre a veszélyes szállítmányokról beszélnék. Nem akarik azt a benyomást kelteni, mint hogyha a folyami hajózásban ez eh, különösebben veszélyes lenne veszélyesebb a többi ágazatnál. Természetesen megvannak a szükséges szabályok, és egy olyan folyamat is beindult, amely az egész tartályhajó flottát egy újfajta előírásrendszer szerint szerelné fel. Ez nyilván majd oda vezet, hogy sok hajót át kell alakítani, és dupla falu hajókat kell 2018-ig bevezetni. A gyakorlatban azért nincsenek ilyen súlyos problémáink, vannak speciális szállítmányok, amelyekre időnként szükség van természetesen, és hát azt is látni kell, hogy gyakorlatilag a konténeres hajózás terjedt el teljesen, aminek az egyik problémája, hogy magasan van a súlypontja a rakománynak, illetőleg nem teljesen töltik fel a tartályokat, ami problémát jelent, hiszen a folyékonyag ilyenkor csapkod a tartályban, és természetesen, ha valamilyen ércet szállít egy vízi jármű, akkor ez nem annyira problémás. Ott megvannak már régóta az előírások, a tengerészek, a kapitányok rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, de hát van egy pont, amikor különleges igények merülnek fel. A képzés természetesen rendkívül fontos, és megkerestük az ágazatban dolgozókat is, és mindenképpen a képzés területén javításra van szükség, javulásra van szükség. Aztán többször felmerült a válságmenedzsment, a válságkezelés témája egy-egy kérdésben. Ez természetesen rendkívül fontos, és ez mindenek előtt a parti országok témája. A Rajna menti országokról beszélünk, hát a leghosszabb szakasz Németországban van, és szeretném felhívni a figyelmet. A Boni Minisztérium vezetése nemrégiben állást foglalt ebben a témában, amiben azt mondják, hogy tisztában vannak azzal, hogy válságkezelési mechanizmusra van szükség a folyami hajózásban is. A modell pedig a tengeri hajózás lenne van egyébként a partmenti hajózásra a tengeri, tengeri területen egy ilyen szabályrendszer, és most szeretnék ezt alkalmazni a folyami hajózásra is, ami ezt azt jelenti persze, hogy ez csak politikai, legmagasabb politikai szinten lehet megtenni, hiszen ha tényleg változtatni akarunk, az csak politikai hátszéllel megy. Másképp ez nem működik, hiszen egy alapvető rendszerről, eszközről van szó a jogszabályokat ki kell alakítani erre. Ezeket pedig úgy kéne kialakítani, hogy bizonyos terv forgatókönyvekből indulunk ki, bizonyos anyagokat veszünk figyelembe, és már előkészített döntések vannak, vagyis a forgatókönyv egyszerű lefuttatására van szükség egy-egy baleset esetén. Ide jön még az is, hogy szükség van a veszélyes anyagokhoz kapcsolódó szaktudásra. Ezt is felvetették itt, ugyanis a Waldhof mentésekor még elkezdték vizsgálgatni laborban az anyagot. Hogy lehet például fúrni lyukakat a hajó oldalába anélkül, hogy azonnal felrobbanna a hajó, hiszen adott esetben egy keverék elegy jöhet létre, amely rögtön robban, de hát azért ezt korábban kellett volna megtenni, nem amikor a mentés már megkezdődött. És szóba került még a személyzet származása, hogy úgy mondjam, ez egy adott problémát jelenthet a kommunikációban, a fedélzeten. Világos. Van egyfajta változás a folyami hajózásban. Ugye a tengeri hajózásról ezt már rég ismerik, sok-sok évvel ezelőtt megtörtént a nagy váltás, számos nemzet van képviselve, számos nyelven beszélnek, és nyilvánvalóan szabályokra van szükség a kommunikációban is, de pillanatnyilag a, ebben az összefüggésben nagyon töredékes a szabályozás, azt kell, hogy mondjam, és figyelünk rá, foglalkozunk vele, biztos, hogy ki kell egészíteni a szabályozást, de hát azt el kell, hogy mondjuk, hogy egyelőre meg kell valósítani, végre kell hajtani a szabályokat. Mert akkor derül ki, hogy van-e, tehát ha a, szük, a kommunikációra szükség van nyilvánvalóan, és a, ennek során derül ki, hogy működnek a dolgok, hogyha a szabályokat betartjuk hiszen egy adott ország, most legutóbb éppen Németország volt az, ahol a baleset történt, tehát valamilyen német nyelvtudásra szükség van, és a hajó tulajdonosának kell gondoskodnia arról, hogy ezek a nyelvi nehézségek megoldhatók legyenek. És nézzük még a hajóméretek változása, hogy nagyobb hajók lesznek, lehetnek-e nagyobb hajók. Még én szerintem ez nem így van, elértük a maximális méretet, infrastruktúra rendelkezésre áll, annak van egy kapacitása, e fölé nem nagyon tudunk menni. Néhány évvel ezelőtt a 135 méter mellett döntöttünk, szerintem ezzel vége is van, egyszerűen nem lehet e fölé menni. A 135 méteres huszályhossz az rengeteg problémát jelent. A legkülönbözőbb problémák merülnek fel. Egyébként nem csak biztonsági problémákról beszélünk, a következményeket tekintve is. Ha valami történik egy ilyen hajóval, a mentés problémás, vagy mi történik, ha keresztbe fordul egy ilyen hajó, akkor nem nehéz kitalálni, hogy milyen súlyos következményei lennének egy nagyobb hajónak, amelyik 135 métert meghaladja. Nem véletlen, hogy e- emellett döntöttek. Egyébként a, hajó, a, a folyó szélessége számít. Az semmiképpen sem fordulhat elő, hogy ha keresztbe fordul egy hajó, akkor elzárja az egész hajózási útvonalat. Ezt nem lehet eh, megtenni. Elnök úr, úgy vélem, hogy ezzel válaszoltam a kérdésekre. Ha mégis valamit kihagytam volna, kérem, reagáljanak szívesen, beszélek róla. Köszönöm szépen az uraknak, köszönöm a prezentációkat, köszönöm, hogy a kérdésekre kitértek, amit a képviselők feltettek. Tudjuk a Strasburgi találkozáról, hogy nagyon fontos a folyami hajózás, nagyon fontos eszköz ez a szállításban, a közlekedésben a Rajna és a Duna a két legfontosabb útvonal, természetesen a legkülönbözőbb érdekek merülnek fel. Itt a Rajna kapcsán is köszönöm szépen az ránk szállt időt, örültünk, hogy eljöttek, és úgy gondolom, hogy Strasbourgban már beszéltünk, és időnként, bizonyos időközönként találkoznunk kellene és mi rendszeresen járunk Strasbourgban, tehát ilyen szempontból nincs probléma, tehát szerintem ezt találkozni tudunk. Jó, Fantálen úr. Lehet, hogy nem vagyok ott, de minden esetre köszönöm szépen. Okay, colleagues, I... Rendben, kollégák. Most egy 10 perces kis vigasztaló szünetet kapnak, mielőtt megérkezik a jelentéstevőnk a vasúti csomaggal kapcsolatban, és aztán pedig folytatjuk majd Zaszada úr jelentésével. Nagyon remélem, hogy 11.45-re rá tudunk térni az ön témájára, úgyhogy most akkor egy 10 perces szünet következik először, mielőtt a vasúti csomaggal foglalkozunk, ugyanis Szerikiáni asszonyt kell megvárnunk. 10 perc, 10 maximum. Colleagues, comfort break over. Next item on the agenda is the Single European Rail Area, the recast. Köszönöm szépen, akkor következik a 12-es napi rendi pont, Szári Kiáni asszony már itt is van, úgyhogy parancsoljon öné a szó. Azt is szeretném mondani egyébként, hogyha valaki szeretne felszólalni, akkor időbe tegye föl a kezét, időbe jelentkezzen, így tudom csak biztosítani, hogy mindenkinek lesz hozzászólási ideje, parancsoljon. Igen, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tehát, ez tulajdonképpen egy frissített tájékoztató az átdolgozott javaslatról. Az árnyékjelentéstevőkkel sikerült egy kompromisszumos megállapodásra jutnunk és megállapodtunk, hogy valódi hatásköröket, valódi monitoring szerepkört biztosítunk, és azt is szeretnénk ellenőrizni, hogy ne következzen be diszkrimináció a piacon. A szabályozó hatóság kormányzó szervének elnökét a Nemzeti Parlament fogja kinevezni, illetve egy illetékes szerv és természetesen megfelelő megfelelő érdeknyilatkozatra lesz szükség részéről, mielőtt a szerepkörét betölti. Így módon pedig megfelelően és függetlenül fog tudni eljárni, és semmilyen befolyásnak nem lesz kitéve. Megállapodásra jutottunk a finanszírozás kérdésével kapcsolatban is. Az infrastruktúra kezelője üzleti tervel kell rendelkezzen a beruházási és finanszírozási programokat illetően, és biztosítani kell azt is, hogy a jelentkezőket, a pályázókat diszkriminációmentesen bírálják el. A kompromisszumos szövegben azt is javasoltuk, hogy a tagállamok biztosítsák, hogy az infrastruktúra kezelők elszámoltatásánál illetve könyvelésénél nem, két éven keresztül nem lehet deficit, így módon pedig az állami hozzájárulásokat is megfelelően tudják kezelni, például az előzetes kifizetéseket, amelyeket az államtól kapnak. Kompromisszumos megállapodásra jutottunk egyéb kérdésekkel kapcsolatban is, de fontosnak tartottam itt kiemelni, hogy az átdolgozott változat nagy része azzal foglalkozik, hogy a szabályozó hogyan fog működni a szabályozók hálózatán belül, és a kompromisszumos szövegben erre már utaltunk számos alkalommal, illetve a finanszírozás kérdésére. Ezek egyébként a kulcsfontosságú pontok a tanácsal való tárgyalásaink szempontjából is a 13-as cikkel kapcsolatban is sikerült megállapodásra jutnunk. Ez a diszkriminációmentes hozzáférés a vasúti vállalkozások számára, az infrastruktúra kezelők számára. Aztán a hármas függelékkel kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy azt eredeti formájában meghagyjuk. Lényegi változást nem, nem eszközölünk, kivéve a az üzemanyaghoz való hozzáférést, ami pedig a több éves szerződéseket illeti ez a 30-as cikk, a bizottság 5 évet javasolt, a tanács pedig 3 évet javasolt. Mi azt javasoltuk, hogy egy olyan több éves szerződést kínáljunk, amely 7 évig tart, ez ugyanis az infrastruktúra kezelőknek lehetővé teszi, hogy egy valódi középtávú tervet hozzanak létre. A 31-essel kapcsolatban is megállapodtunk. Ez a finanszírozás elveit tartalmazza, aztán a hetes függelékben is megállapodtunk. Ez tulajdonképpen áttekinti a megállapodások tartalmának részleteit. Ez lehetővé teszi például, illetve rendelkezik a sztrájkokról. Úgy döntöttünk, hogy ezzel nem foglalkozunk, ugyanis ez nem EU hatáskörbe tartozik, hanem nemzeti hatáskörbe. És számos kérdést is meg kell tárgyalnunk, még ma délután fogunk találkozni az árnyékjelentéstevőkkel, és megbeszéljük ezeket. Előre is köszönetet mondok, ugyanis a kompromisszumos szövegnél nyilván egy kicsit le kell azt tisztítani, és az inkonzisztenciákat meg kell szüntetni, de Szeretnék köszönetet mondani nagyon hasznos hozzájárulásukért. Szerintem korrekt, ha azt mondjuk, hogy javítottuk a bizottság eredeti szövegét, és ahogyan mondtam, számos kérdést fogunk megbeszélni ma délután, például a 32-es cikk 8-as függelék, ez a kivételekkel foglalkozik, mentességekkel foglalkozik, illetve a bizottság ellenőrzési hatásköreivel egyes függelék, infrastrukturális elemek, 6-os, 7-es cikk, 1A függelék, ez pedig az infrastruktúra kezelő, illetve a szolgáltató közötti kapcsolatot vizsgálja. Úgyhogy vitát kell folytatnunk majd még a módosítókkal kapcsolatban, amelyek a piac megnyitására vonatkoznak. Jelen pillanatban itt tartunk, elnök úr, a munka nagyon jól halad, és ma délután pedig azt remélem, hogy sikerül majd a kompromisszumos indítványokat megbeszélnünk a függőben lévő kérdéseket tekintve. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon köszönöm. Köszönöm Szerik Kiáni asszony. Grossor parancsoljon. Herr Köszönöm, elnök úr, Kunisza kolléga ugyan elő, most érkezett, de a néppárt részéről én fogok először szólni, és szeretném elmondani, hogy először is köszönjük a jelentés tevőnek és önnek a munkát, amit még a nyári szünet előtt folytattak le, és meg vagyunk győződve arról, hogy nagyon sok pontban kompromisszumos indítványoknál fogunk találni egy széles többséget a kompromisszumra. Számunkra továbbra is vannak fontos pontok a szabályozóhely függetlensége, a finanszírozás módja, a piac megnyitása, a szerződések, a nyújtandó szolgáltatások, de arról is meg vagyunk győződve, hogy itt a parlamentben széles bázist kell találni, többséget kell találni, így tudnunk kell, hogy milyen irányba szeretnénk előrelépni, és egy kicsit pontosabban kellene tudnunk azt, hogy a tanács és a bizottság hol látják a jövőt ebben a minnyájunk számára nagyon fontos témában, és kronológiailag is rögzíteni kellene, hogy mit, mikor kell megvitatnunk. És a jó együttműködés érdekében az árnyékjelentéstevőkkel is nagyon fontos, hogy a kapcsolatokat kifelé is minél rövidebb idő alatt létre kell hozni, hogy eredményeket lehessen elérni, amely mögött állhatunk. Én most nem szeretnék igazából itt újra vitát nyitni dolgokról. A, tudjuk, hogy a néppárt számára mi a legfontosabb, és nagyon szeretnénk a többi frakcióval együtt egy időtervet, egy forgatókönyvet, kronológiát e, kialakítani. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Gross. Köszönöm Gross úrnak. Tomóza úr. I'm working on about four, four... Úgy gondolom, hogy olyan négy perc jött mindenkinek. Köszönöm szépen, elnök úr. Elmúlt hét, július végén tárgyaltunk az árnyék előadók körében az átdolgozásról, egy konstruktív pozíciót igyekeztünk kialakítani, és egy gyors megállapodást igyekeztünk létrehozni. Azt gondolom, hogy a kompromisszumok nagy többségét el tudjuk ma délután írni. Minden esetre a szétválasztás témájában kell haladnunk. Azt gondolom, egyelőre nem sikerült a szakbizottságban világos többséget elérni, legalábbis erős támogatást nem élvez. Nem akarjuk az egész csomagot blokkolni, emiatt és ezért azt gondolom, hogy az átdolgozásból ki kéne venni ezt a témát. Ez nem azt jelenti, hogy nem lenne fontos, természetesen szigorú menetrend alapján kéne dolgoznunk a javaslatainkkal a bizottság felé. A fő téma nyilvánvalóan a piac nyitás, ez az első számú prioritás. Végre kell, létre kell hozni nemzeti és európai szinten a szabályozó testületet, Szeretnénk erősíteni az idevágó szövegtervezetet mindenek előtt a 77 és 76-os cikkben, ami e, ha ez sikerül, akkor a 13-as cikket is módosítani tudjuk, ahol a szolgáltatók függetlenségét. A 13-as a módosított javaslat kezeli, és így még világosabbá tehetjük a 13. cikket az egyes mellékletben az infrastruktúra szolgáltatót vizsgáljuk. A, az A, C és F pontot külön dolgozta át a, az előadó, de azt gondolom, hogy a F átdolgozása nem észszerű ami a óvodákat, az éttermeket, illeti ezeket külön kell vizsgálni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, Zélo. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak az elvégzett munkáért, abban, ahogyan a kompromisszumokat kereste, Mindenképpen folytatjuk a munkát ma délután. Általában egyetértek azzal a véleménnyel, hogy az Unban Liga szétválasztás elvét esetleg egy időre most figyelmen kívül lehetne hagyni, amíg az átdolgozásról tárgyalunk. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság új projekteket készít majd jövőre az unbundling témájában. Azt gondolom, akkor gyorsabban tudunk haladni, ha ezt a döntést hozzuk meg. Ami a júliusi eredményeket illeti, azt gondolom, a 31. és a 32. cikk jól áll most. A megállapodásunk ebben tükröződik a piaci szegmensek meghatározását illetően, de a fékek és a zajokra vonatkozó derogáció bizonyos tagállamokban is fontos, hiszen különböző eszközökkel dolgoznak az egyes tagállamokban. Ezt tükrözni lehetne a második cikkben. A derogációk egyébként ugyanazok, mint a tanács közös álláspontjában, ami a fizetéseket illeti a piac ezen szegmensében, Mi ezeket külön leválasztjuk a teljes európai hálózatról azt gondolom, hogy ezt jobban tükrözni kellene a kompromisszumban. Az a változat, amit júliusban kidolgoztunk, szerintem jobb volt, mint a mostani, amit kaptunk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy dolgozni fogunk ezen tovább, és eladjuk a további tárgyalásokat az előadóval és az árnyék előadókkal. Szerintem eredményre tudunk jutni a kompromisszumban. Kramer úr. Úgy gondol. Gondolom, hogy az amit most látunk, hogyha ezt tettük volna, akkor már elkészültünk volna, hiszen kezdettől fogva egyetértettünk abban, hogy egy szigorú, független szabályozó hatóság lesz a feltétel annak, hogy megnyílhatnak-e a hálózatok Európában. Hiszen láthattuk, hogy a szétválasztás, az unbundlingra már vannak példák, és mégis a hálózatok zártak, és van, ahol nincsen szétválasztás, mégis megnyíltak a hálózatok. Tehát gyakorlatilag, hogyha megnézzük a közúti hálózatokat, illetve más helyeket, biztosítanunk kell, hogy a hálózatok megnyíljanak. A tapasztalatom az az, hogy egy független, erőteljes szabályozó hatóságon áll vagy bukik minden. És gyakorlatilag az elmúlt hónapok során foglalkoztunk az unbundlinggal, a szétválasztással, és azt gondolom, hogy ez a jövő, hogy hogy akarjuk vagy nem, mindegy. A bizottság által elmondottak szerint is ez így van, és a Grossz úr által elmondottakkal egyetértek, e, mi egyébként erre ígéretet is kaptunk, hogy mélyebb tanulmányra van szükség Európa szerte, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy mi történik ezekkel, de nagyon fontos a hálózatok e, megnyitása, ez a személyforgalom szempontjából is rendkívül fontos, és nemzeti szinten is szükség van erre. Azonban vannak még problémáink. Például a kompromisszumok, sztrájkok esetén nem akarunk ugyan beavatkozni a sztrájk jogba, de azért előre ezeket be kell jelenteni. Tehát gyakorlatilag az információra azért szükségünk van. Az európai szabályozó hatóság csak akkor avatkozhasson be konfliktus esetekbe, de nem minden egyes ezer döntésbe, mert különben megőrül, hogyha minden egyes dologba neki kell beavatkoznia, hiszen igazából hogyha ezerféle információt kap, akkor nem bírja kihalászni, nem fogja látni a fától az erdőt a végén. Tehát gyakorlatilag ki kell szűrni számára a megfelelő információkat, és az európai szintnek ezeken a pontokon kell csak beavatkoznia. És a külső államokkal kapcsolatos esetekben nagyon fontos, hogy például nem csak a Baltikum esetén, hanem én egyébként ellenzem, hogy bizonyos államokat konkrétan megnevezünk, hanem egész egyszerűen csak azt mondjuk, hogy harmadik országokkal ez és ez a helyzet legyen. Akkor például, a, hadd mondjak egy olyan példát, amivel még problémánk van, például Németországban a hálózatok már megnyíltak. Van egy izófer nevű szervezet, amelybe az összes nem állami vasúti társaság összpontosul. És hogyha ez a szervezet lenne a regulátor, hát én ezt üdvözölném, hiszen ők az összes trükköt ismerik. És én azt gondolom, hogy ha valaki olyanból válik szabályozó hatóság, akinek viszont fogalma sincs a dolgokról, ezt én ellenzem. Egyébként az eddigi szövetségi miniszterek azok mindig olyanokból váltak, akik előtte sose foglalkoztak közlekedéssel. Tehát, mert hiszen gyakorlatilag a szakemberek azt mondták, hogy nekünk teljesen mindegy, hogy ki lesz a közlekedési miniszter, úgysem ért a közlekedés hozzáféréshez. És ezt szeretnénk Európában is megakadályozni, és Németországban is köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. A közlekedési miniszternek elmondom, amikor találkozok vele, hogy mit mondott. Köszönöm szépen. Äh, köszönöm szépen. Öt pontot szeretnék elmondani, ugyanis azt gondolom, hogy ne kerüljön sor további szétválasztásra és függetlenségre a bizottsági javaslaton kívül, hiszen ez már a biztonságra az utasok számára is kihatna, és a foglalkoztatottak szociális jogai és biztonsága szempontjából is ez lényeges. A második kérdés a szabályozó hatóság. Az európai szabályozó hatóságnak véleményem szerint nem szabad a beruházási döntésekben is dönteni a vasút területén, hiszen ez a nemzeti parlamentek asztala és a politika asztala, hogy döntsön arról, hogy hol kerüljön sor beruházásokra a köz közlekedés területén, tömegközlekedés területén, és e így meg lehetne torpedózni a nemzeti hatóságok döntéseit, illetve a nemzeti e, politikusok döntéseit. És ezért én nagy mértékben támogatom azt, amit Mihály Kramer az előbb elmondott, hogy csak akkor avatkozhasson be az európai hatóság, amikor konfliktus alakul ki, tehát ne kelljen mindent engedélyeznie, mert ez egy borzasztó bürokratikus megterhelést eredményezne. A következő a delegált aktusok kérdése, amiről szólni szeretnék. Mi mindenképpen a co-döntéseket, co-decision-eket részesítenénk előnyben, tehát minden delegált aktust töröljünk a tervezetből, és ez a parlament számára a további tárgyalások során jóval kedvezőbb tárgyalási pozíciót teremtene. A negyedik pont az a minimális szolgáltatási szint sztrájkok esetén, én a négyes mellékletben a következő shadow meetingen jobb lenne, hogyha itt egy jobb eredményt tudnánk elérni, hiszen már említettem a foglalkoztatottak jogainak a kérdését, amiben még meg kellene a következő árnyék jelentéstevői ülésen állapodni. A következő az a shadow meetingnek a veszélyeit is szeretném megemlíteni, ugyanis a következő tárgyalásokon, amelyeken kompromisszumokról beszélünk, ne az összes cikk kompromisszumairól beszéljünk, hanem az egyes olyan pontokról, amelyeket ezek a kompromisszumok tartalmaznak. Én azt gondolom, hogy a szavazás szempontjából is ez egy kedvezőbb helyzet lenne a módosító indítványok kidolgozása szempontjából, mert hiszen akkor egyenként lehetne ezekről szavazni. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Kuhn. Köszönöm, Kuhn úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gros úr a néppárt számára már elmondta a leglényegesebb pontokat. Még egy további pont lehet, hogy a szétválasztás témáját kivegyük a vitákból, az eszmecseréből, és egy preambulum bekezdésbe helyezzük be. Az időbeli forgatókönyv és eljárás az egész a három intézmény között, tanácsbizottság parlament közötti nagyon fontos. Azt gondolom, hogy a szabályozó hatóság tekintetében egyetértünk abban, hogy ez szükséges, azonban én azt hiszem, hogy ha verseny egyenlőség kérdéséről beszélünk, akkor válik ez a dolog nehézé. Én azt gondolom, hogy a, a szakaszok, az útszakaszok költségeinek a kalkulációjának a képlete egy nagyon fontos kérdés, tehát hogy mi számítson bele ebbe a költségképletbe. Én azt gondolom, hogy itt még néhány javítást majd valószínűleg el kell végezni a jövőben. És a megfelelő szolgáltatások, például a karbantartási szolgáltatások a vasutaknál, amik még jelen pillanatban még a vasúti társaságok részeit képezik. Általában tehát még 100%-ig állami kézben vannak ezek a karbantartó cégek vagy szolgáltatások, és e, ezeknek a szolgáltatásoknak azonban nagy részét rendelkezésre kell majd bocsátani, de én azt gondolom, hogy ez komplikációkat fog okozni kezdetben, tehát praktikus megoldásokat kell kidolgoznunk erre, hogy az infrastruktúrális hálózati rendszeren hogyan lehet például ellátni majd például a konkurenc, konkurens társaságokat, hogy nehogy monopól helyzetek alakulhassanak ki bizonyos hálózatokon, hogy ezek tudjanak megfelelő módon kalkulálni, és ne kerüljenek versenyhátrányba a úgymond otthoni e, vállalatokkal szemben. Tehát nagyon fontos itt az átláthatóság, a költségszámítási képletek e, körében a finansz tehát a pénzügyi transferek területén például nagyon fontos számunkra. A shadow meetingen azt gondolom, hogy ebben a lépésben egy jó darabot fogunk tudni előrelépni. Köszönöm szépen, elnök úr. Gurmai. Gurmai azt, hogy négy perc. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Mindenek előtt köszönöm szépen az előadónak, Deborának a kemény munkát ebben a nagyon kemény témában. Természetesen világos, amit törekszik, ami a vasúti közlekedés jövőjét illeti Európában. Ez nem csak Európa, hanem Magyarország szempontjából is nagyon fontos, ahol nagyon sokáig nem volt beruházás a vasútakba, majd a modernizáció hiányzik. 1990-ben úgy döntöttek először, hogy az autópályákat fejlesztik, de ez nem csak Magyarországon történt. Természetesen üdvözöljük az átdolgozást oly módon, hogy egyszerűsítsék a szabályokat, és ez egy erős, természetesen a versenyt kell erősíteni, és a szomszédsági politika és a Duna stratégia is jelentős előnyt élvezne abból, ha növekednének a beruházások, és hogyha nem csak a jelenlegi hálózatot fejlesztenénk, hanem interkonnekciók, tehát államok közötti kapcsolatok is előnyt élveznének. Természetesen ez az új tagállamokban nagyon fontos szerepet játszik a vasúti közlekedés, talán még fontosabb is, mint hogy úgy mondjam a régi tagállamokban integrált európai vasúti térségként természetesen a nagy sebességű vasutat is fejlesztik ellene, és meglehetősen alacsonyan fejlett az új tagállamokban, és itt mindenképpen jó példát lehetne mutatni Biztos vagyok abban, hogy a vasút fejlesztés a gazdasági, szociális és fenntartható fejlődés érdekében történhetne. Erről gyakran beszélünk, ez a környezeti aspektus egy olyan dolog, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. A 2020-as célok, CO2 kibocsátási céljával kapcsolatban. Meissner. Köszönöm. Meissner asszony. Köszönöm szépen. Sok minden elhangzott már, és nagy egyetértés van itt a teremben arról, hogy az unbundling és a liberalizáció maradjon ki egyelőre a jelentésből, ami számomra nagyon fontos azt mondják Németországban, amit alhalasztottunk, az még nem múlik el. Tehát mindkét ügyben lépnünk kell, haladnunk kell a liberalizációban és a szétválasztásban is, tehát ahol nyitottak a piacok, mégse százszázalékig nyitottak, van mit javítani. Kramer úr mondta, hogy vannak trükkök arra nézve, hogy lehet a versenytársakat kiszorítani adott esetben, vagy a életüket megnehezíteni. Mi tényleg egy olyan vasúti piacot akarunk Európában, amelyik nyitott. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, egy erős szabályozóra van szükség, és ez a megfelelő személy kell, hogy legyen. Olyas valakiről van szó, aki független lesz, és képesnek is kell lenni arra, hogy meghozza a független döntéseket. Az irányvonalat illetően azt hiszem, hogy abban meg tudunk állapodni most és ma délután az árnyék előadók találkozóján nagy lépést lehet előre tenni. Még egyszer mondom, ez nem jelenti azt, hogy az unbundlingot vagy a további liberalizációt nem akarjuk megvitatni, és várjuk a bizottság további javaslatait ezeken a területeken. Köszönöm szépen, Káncsán úr! E Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig is tudtuk, hogy ez nagyon nehéz feladat lesz, főként, hogy ismerjük a különböző eltérő álláspontokat, és az a tény, hogy sikerült eddig az, ebbe a szakaszba eljutni ezzel a javaslattal, egy kicsit keserű szájízt okozhat mindannyiunknál, ugyanis nagyon ambiciózusak voltunk, nagyon okos ötleteink voltak, de a bizottság közbejárása, illetve a különböző frakcióálláspontok miatt egy kicsit talán visszaléptünk. Egy fontos pontot szeretnék azért kiemelni. Itt az igazán kritikus kérdés a piac liberalizációja. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor nem a jó irányba haladunk egy nagy szabályozó akkor működik, hogyha valódi szabad piac van. Ez számomra az egész történetnek az alapja. De sajnálatos módon úgy tűnik, hogy nem tudunk odáig eljutni, nem tudjuk a számokat magunk mögé állítani. Tudom, hogy nagyon nehéz gazdasági időket élünk meg. És úgy gondolom, hogy egyre sürgetőbbé válik az, hogy gyorsan döntést hozzunk, biztosítandó, hogy mindez valóban fellendítse a gazdaságot, hogy valóban kisegítsen minket ebből a nagyon nehéz időszakból. Ez a mi felelősségünk, ez a mi feladatunk, és véleményem szerint ezt nem végezzük el elég gyorsan. Nagyon világos, hogy fel kell gyorsítanunk a munkánkat, és ezért érzek egy kisé keserű szájízt, Úgyhogy azt remélem, hogy sikerül a számokat magunk mögé állítani. Köszönöm szépen, Dürán asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! Egyetértek azzal, ami elhangzott a szabad és nyitott piacsal kapcsolatban, de nem csupán elvben hiszen ezt nem elvi kérdésként szeretjük, szeretnénk megvalósítani, hanem a valóságban is. Jobb piacot akarunk, összekapcsolt piacot, jobb szolgáltatásokat az utasok számára. Tegnap beszéltünk a 393-as módosításról, illetve egy másikról is, amely a karbantartási műhelyeket, illetve karbantartási létesítményeket eh, tárgyalta. Arról beszéltünk, hogy független számlákra van szükség, de ha valódi függetlenség alakul ki, szétkapcsolás, ahogyan említettük, ez azért mégiscsak nagyon veszélyes ebben az esetben. Egyetértek azzal, hogy megszabaduljunk a felesleges dolgoktól, de ha van egy szolgáltató, amely már évek óta tevékenykedik, és ő foglalkozik a karbantartással, akkor miért kell mindenáron megnyitni a piacot? Szerintem itt nem csupán feketén-fehéren kell néznünk a dolgokat. Ne csak azért nyissuk meg a piacot, mert mindenáron meg akarjuk nyitni a piacot, hanem szolgáltatásokat, karbantartási szolgáltatásokat szeretnénk megvalósítani ezt most nem azzal kapcsolatban mondom, hogy hogyan van, hogyan áll a helyzet az vasútállomásokon, a jegyárusításnál. Nagyon sok országban rossz a szolgáltatás. Ebben az esetben igenis meg kell nyitnunk a piacot, és biztosítsuk, hogy jobb lesz az ellátás, jobb lesz a szolgáltatás, könnyebb a jegyárusítás, stb. A kompromisszumos indítványban biztosítanunk kell, hogy bármit is teszünk, az hatékony leszen nem lehet azt mondani, hogy ha mondjuk 21%-ban megnyitjuk a piacot, akkor az sokkal jobb lesz. De vannak olyan szolgáltatók, akik már évek óta tevékenykednek, és nagyon jó karbantartási szolgáltatásokat nyújtanak. Egy kollégám is említette a következőket, ezek a minimum szolgáltatások, ezt szeretném támogatni. Mindenképpen ez nemzeti hatáskörben kell maradjon. Nem hiszem, hogy az, az irányelvnek a sztrájkokra befolyással kell lennie. Szerintem a vállalatok feladata ez. Köszönöm szépen, Riké úr. Köszönöm, monsieur président. Köszönöm szépen, elnök úr. Európában természetesen jó, hogyha sikerül kompromisszumot találni, de hát ez néha egy kicsit Európa betegsége is, hogy nehéz megtalálni a megfelelő egyensúlyt. Tehát gyakorlatilag mindenki szeretne egy ambiciózus vasúti rendszert és egy olyan alternatívát, ami megfelelő alternatíva más közlekedési módok szolgáltatásokkal szemben, és ami energia megtakarítás, környezettudatot serkent, és stb. stb. Tehát egy ilyen vasúti rendszert tartunk kívánatosnak, na de ehhez sok követelményt kell teljesíteni. Tehát egy olyan hálózatra van szükség, ami nyitott, liberalizált, megfelelő facilitásokat nyújt, és még egy szabályozó hatóságra is szükségünk van. De azt gondolom, hogy ezzel minnyáján egyetértünk, de utólag nem lehet a szabályokat majd erre lefektetni. Ez a sportban sem működik, hogy utólag mondjuk meg a szabályokat, itt sem. Tehát a független szabályozó helyet én támogatni tudom, de akkor előre kell ennek a játékszabályait lefektetni. Tehát a jelentéstevő pozícióját én támogatni tudom, és egyébként a bátorságát is üdvözlöm, de felteszem a kérdést, hogy miért ne foglalkozunk most az unbundlinggal? Miért először egy év múlva? Talán ez el tudná nekem ezt magyarázni, hogy a parlament miért ne tudna a tanácsal szemben e, átvinni az akaratát? Jó, hogyha nyilván, hogyha erre egy szűk e, eredményt tudunk elérni, hát akkor rendben, talán visszavonul a parlament ebben. De miért ne, hogyha ezt a parlament e, szeretné? Tehát azt szeretném megkérdezni, tehát hogy a liberalizáció és az unbundling hogyan működhet, hiszen itt szervezeti nehézségek okoznak, hogyha, okozhat, hogyha az unbundling nem zajlik le, és mégis liberalizálunk, illetve máshogy. Tehát gyakorlatilag a szabályozó hely sem tud rendesen dolgozni, hogyha ez nem zajlik le. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, mégpedig az egyszerűség kedvéért, és hogy el kerüljük a vitákat, szeretnénk egy olyan megoldást, ami tulajdonképpen csak egy halasztását, elhalasztását jelenti ennek a problémának, majd egy év múlva újra előveszük és asztalra tesszük ezt a kérdést, és a, inkább a nemzeti nézőpontok tűnnek erőteljesennek, és ez nagyon csalódásra ad okot. Én azt gondolom, hogy ambiciózusabban kellene ezt a kérdést megközelíteni. Én csalódott vagyok két okból is. Az egyik ok az az, hogy az új uh, szab, új szöveg nagyon jó lehetőséget adott volna arra, hogy javításokat érjük el. A másik csalódási okom, hogy milyen nehéz még mindig európai keretben megoldásokat találni. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is csatlakoznék azokhoz a kollégákhoz, akik eh, csalódottságukat fejezték ki egy olyan gyakorlat miatt, ahol szeretném elismerni egyébként az árnyékjelentéstevők és a jelentéstevő munkáját. Egy olyan szöveg született, amely nagyon vitás és egyre nyersebbé vált. Nem csak a liberalizációról beszélek, itt a parlament már saját ütemtervét elfogadta ezzel kapcsolatban, nem ez egy alapvető fontosságú eszköz is, hogy megújítsuk, hogy egy kis fellendítést adjunk a hagyományos szolgáltatóknak, akikről tudjuk, hogy ők azok, akik tudják, mi a vasút, hogyan működik a vasút, de valamilyen módon ők azok, akik blokkolhatják a minőség, illetve a szolgáltatások javítását. Például ipari képletük miatt. Tehát itt az eszköz, amelyet a parlament amelyel a parlament rendelkezett első pillanattól fogva ez az átdolgozott változat, és elutasítani, kihagyni ezt a lehetőséget, hiszen a bizottságunk elnöke ma reggel kérdezte éppen, hogy miért a parlament az utolsó, amivel konzultálnak, de hogyha nem végezzük el a feladatainkat akkor, amikor az lenne a feladatunk, hogy előrelépjünk, amikor itt van a lehetőség arra, az eszköz arra, hogy a hagyományos történelmi szolgáltatók egy kicsit összekapják magukat, és elkezdjenek minőségi szolgáltatást nyújtani. Úgy tűnik, hogy elvesztegetünk egy lehetőséget, megvárjuk várjuk, hogy a bizottság elég tegyen egy újabb javaslatot, de akkor ne lepődjünk meg, hogyha legközelebb más intézmények hagynak minket figyelmen kívül. Természetesen én magam ellenzem, hogy a sztrájk jogot például a hátsó ajtón valahogy becsempészük. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon köszönöm. Sturks úr következik. Köszönöm. Men Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát először is az észszerűségben én Ramon úrnak adok igazat, aki azt mondta, hogy az unbundlingot most tényleg hagy, tegyük félre, mert különben nem tudunk egyetértése jutni. De amit Buké kolléga mondott, az is nagyon észszerű, ugyanis nem tudunk igazi európai vasúti piacot elérni, hogyha nem teszünk világos különbséget akközött, hogy ki az, aki menedzseli az infrastruktúrát, és ki az, aki aki a szolgáltatásait kínálja föl ennek az infrastruktúrának a használatával. Tehát, hogyha meg akarjuk nézni azt, hogy hogyan tovább, akkor meg kell vizsgálni, hogy a bizottság álláspontját, bizonyos bírósági ítéleteket, stb. stb. És egészen addig, amíg ez az unbundling nem zajlik le, a szétválasztás nem választódik szét, addig gyakorlatilag azok a cikkek, amelyek ezekkel a szolgáltatásokkal foglalkoznak, ezek jelentősége megnő. Tehát vannak olyan szolgáltatások, amiknek nagyon is alapos jelentőségük van, hiszen ezek azok, amik lehetővé teszik azt, hogy az, a vasúti társaságok jó és biztonságos szolgáltatást tudjanak nyújtani. Tehát a 13-as cikkel kapcsolatban a kompromisszumos javaslat utalnék vissza, akkor ezt egy vasúti társaságnak meg kell szerveznie, hogy meg különböztetésre kerüljenek ezek a különböző területek, és akkor ezt a szót, hogy legal, szeretném aláhúzni ebben. Tehát nagyon fontos a függetlenség biztosítása, és akkor a legal szót nem szabad törölni a szövegből. Ezt azért most szerettem volna még egyszer kiemelni. És ott, ahol ezek az érvek elhangzottak. Például Velce asszony, aki a szétválasztást és a függetlenséget is kiemelte. Melyik a két legbiztonságosabb ország? Nagy-Britannia és Hollandia. És ezek azok az országok, ahol a leg szélesebb körben megtörtént a szétválasztás. És hogyha a, ez veszélyeztetni a biztonságot, hát akkor ezt már észrevettük volna. Vagy lehet, hogy valami más titkos számaik vannak, statisztikáik vannak, amiket eddig mi nem láttunk, vagy pedig akkor mi lehet itt ezen a téren? Én azt gondolom, hogy egyetértünk, hogy egy erős szabályozó helyre van szükségünk, de nem szabad, hogy ő szétszakadjon ezer különböző ügy nek a szabályozásába és engedélyezésébe, mert akkor gyakorlatilag ő el fog veszni a különböző papírok között hanem nagyon fontos, hogy ő proaktív módon tudjon e, működni, és meg kell tartania a teljesen világos megbízását, hiszen ő egy európai szabályozó lesz, és e, ennek még ki kell alakítanunk persze a szabályait, az alap, e, alapjait, de hogyha a licenciákról van szó például a különböző anyagok alkalmazásával kapcsolatban, akkor az Európai Vasúti Ügynökséget kell értesíteni. Tehát nem szabad, hogy a saját piac féltésének, megvédésének eszközé ként éljünk vissza ezekkel a helyekkel. Tehát például nem mondhatjuk azt, hogy, hogy még előbb adjatok ki pár millió eurót azért, hogy a mi hálózatainkon mindenütt homogén anyagokat lehessen alkalmazni. Tehát egy szó mint száz, nagyon fontos, hogy a hatékonyságát is növelnünk kell az európai vasúti hálózatnak, rendszernek, és gondoljunk mindig először az utasokra és az igénybevevőkre, és ne mindig a vasúti társaságokra magukra gondoljunk ilyenkor. És én azt gondolom, hogy a jelentés tevő asszony egy kicsit túl bonyolult dolgokat irányoz elő. Itt nem arról van szó, nem azt kell elsődlegesen figyelembe venni, hogy ő náluk milyen szabályok vannak a vasúti társaságokban, meg milyen alapszabályaik vannak, meg ilyesmi, hanem az igénybevevőkre, az utasokra kell gondolni, és nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy ez milyen módon kerül értékesítésre, és hogy kik a használói, illetve a potenciális felhasználói a vasúti szolgáltatásoknak, és én ezt szerettem volna elmondani ebben ebben a bizottságban, tehát egy kicsit frusztrált vagyok itt a parlamentben, hogy mi még eddig olyan keveset tettünk a vasúti rendszer megnyitása érdekében. Ez engem csalódással tölt el. A 90-es években rengeteg javaslat született erre, és egyéb más, és a, ha megnézzük a vasúti piacot, és azt látjuk, hogy az egész kultúra például a légi közlekedésben megváltozott, és utána megnézzük, hogy mi történt a vasút területén, hát ott még mindig a régi dolgokat kell fújni állandóan. Tehát gyakorlatilag ezt a fejlődést én hiányolom, és ezért persze nyilván azért nem csak negatívan szeretném értékelni csinálni ezt az egész dolgot. 12 évet dolgozhattunk ezen, nagyon érdekes volt, például a tengeri hajózással kapcsolatos csomag, amit szintén sikerült nagyon jól feldolgozni, és tényleg büszkék lehetünk néhány más csomagban végzett munkánkra is. És én azt gondolom, hogy ennek világszerte nagy kihatásai lettek. Tehát 12 év után azt mondhatjuk, hogy azért már egy picit valamit mégiscsak sikerült elérnünk más területeken, de hát ez a vasúti dolog, ez a vasúti híd, ez még mindig úgy tűnik, mintha itt össze akarna szakadni. Well, before I hand the floor to... Mielőtt megadom a bizottságnak a szót Stark úrnak, én is egy kis előadást szeretnék tartani az ön 12 éves munkájáról itt a szakbizottságban. Hogyha végigvesszük azt, amin dolgozott mindenek előtt a tengeri területen, hajózás területén, aztán megemlítette a vasutat és a vasúti csomag részét. Sok-sok órát töltöttünk Paulo Kostával az egyeztetéseken Valóban tartottuk és ütöttük egymást. Minden esetre a két csomagon rengeteget dolgoztunk, és az előadók az ideiglenes bizottságban az a munka, amit ott végeztünk, remélem, hogy bekerül a parlamenti évkönyvekbe, amit sikerült elérni. Hát eh, komoly vizsgálatot folytattunk, és a La Corona-ra hivatkozott ön is, és tényleg, ha még emlékszik rá, hogy sikerült a dolognak, az egész ügynek a végére járni. Én természetesen tudom azt, hogy eh, ön visszavonul, és ez az utolsó napja azt mondták nekem, hogy szeret gitározni, klasszikus gitáron játszik, és sőt, főzni is szeret, és, és természetesen családdal, unokákkal szeretne időt tölteni. Minden esetre valamennyiünk nevében szeretnék köszönetet mondani a 12 évért. Dolgoztunk együtt koordinátorként, és elnökként is önnel koordinátorként dolgoztam. Minden jót, a családjának minden jót kívánunk, és örülnénk, hogyha kijönne most ide, és a szakbizottság nevében egy apró ajándékot szeretnék átadni. Ezzel szeretnénk nagyra becsülésünket kifejezni. I'm glad you mentioned the prestige. Örülök, hogy említette a presztíst. Tehát amikor én a, bizot, a jelentést kaptam, a szocialista koordinátor volt, Hacidakis volt a kereszténydemokraták, és találkoztam is Hacidakis azt mondta, én nem akarom ezt a jelentést, mert ha én megkapom, akkor egy spanyolnak kell kapnom. És egyetlen mondat sem lesz a papíron és Brian azt mondta, épp ezért akartam én ezt, ezért aztán mindketten rám néztek, úgy jutottam hozzá ez a jelentéshez. Ez karrierem talán a legjobb dolga. Így dolgoznak a koordinátorok, ne, legy, ne olyan racionális, nehogy azt higgyék, hogy ez annyira észszerűen dolgozik. Aki az utóda, mit van a teremben egyébként? Filip, légy szíves, állj fel. Jövő héttől ő az, akivel találkoznak. Vele kell boldogulniuk Köszönöm szépen az összes kollégának, köszönöm az együttműködést. Nagyon élveztem. Okay, Mr. Rendben, akkor a bizottság képviselője fog következni, és Sterks úrral szemben én igenis majd korlátozni fogom a hozzászólás idejét. Rendben, köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a nyáron végzett munkájáért, és fáradhatatlan erőfeszítéseért, hogy kompromisszumra jusson a javaslattal kapcsolatban. Mi megint csak megerősítjük szándékunkat, hogy konstruktív módon együttműködünk az Európai Parlamenttel, illetve a szakbizottsággal. Természetesen az átdolgozott változatnak a fő célja, hogy biztosítsa a zökkenőmentes működést a vasúti piacon. Csak néhány megjegyzésem lenne, hogyha megengedi a felvetett kérdésekkel kapcsolatban. Mindenképpen szükség van egy megfelelő pénzügyi infrastruktúrára, amely hosszú távon láthatóságot biztosít a magán és állami befektetők számára, és a TEN-tével kapcsolatos tapasztalatokra is építünk itt. Úgy gondolom, hogy az intézkedések, amelyek az átdolgozott változatban szerepelnek és támogatja azt a szakbizottság is, elérik ezt a célkitűzést. Számos kérdést, megjegyzést hallottunk valamennyi létesítményhez és szolgáltatáshoz való diszkriminációmentes hozzáférésről. A bizottság még mindig azt reméli, hogy az Európai Parlament támogatni fogja az ezzel kapcsolatos javaslatát, például a megfelelő elválasztás, a megválasztás biztosítandó a vasúti szolgáltató, illetve vasúti hálózatot üzemeltető között. Reméljük, hogy a szakbizottság megfelelő megoldást talál erre. Ami pedig a szabályozó szerveket illeti, egyértelműen a javaslatban és a szakbizottság javaslatával elégedett vagyok, ezt meg kell erősíteni. Úgy gondolom, hogy véleményt kell nyilvánítani műszaki kérdésekről, mint például a teljesítményi célok és a pénzügyi eszközök közötti kapcsolatról, hogy a szabályozó legyen az a főszerv, amely biztosítja, hogy a vasúti szervek megfelelő működtetésben részesülnek. A szabályozóknak megfelelően szervezni kell, hogy szükségtelen terheket ne kelljen elszenvednie. Erős nemzeti hatóságok is vannak, és arra van szükség, hogy itt fokozott koordináció valósuljon meg közöttük. 25 különböző hatóságról beszélünk. Egy rövid megjegyzésem lenne, van egy félreértés azzal kapcsolatban, hogy javaslatunkban szerepel, hogy a tagállamok hogyan szervezik a sztrájkjogot a bizottságnak egyáltalán semmi szándéka nincsen, hogy ezt szabályozza. Egy félreértés van itt, ugyanis azt mondja a javaslatunk, hogy a több éves programokban a szolgáltatóknak eh, biztosítani kell az ellátást a szolgáltatás eh, megakadása esetére, és a javaslat pedig eh, tartalmazza azt is, hogy minimum szolgáltatásokat biztosítsanak, de ez a tagállamok hatáskörébe tartozik. Szeretném azt is kiemelni, hogy mennyire fontosnak tartjuk, hogy ezt a javaslatot tovább vigyük. Párhuzamosan dolgozunk természetesen a belső vasúti piac megnyitásán is dolgozunk, illetve a szétkapcsoláson talán tudják, hogy jövő év elejére, bocsánat, nem jövő hét, hanem jövő év elejére fogjuk ezt elvégezni, és az elkövetkezendő hetekben pedig remélhetően már abban a helyzetbe kerülünk, hogy egy dokumentumot készítsünk el a lehetőségekről, amelyek ezeken a területeken rendelkezésre állnak, és a szakbizottság, illetve magunk számára is lehetővé teheti, hogy ezeken a fontos területeken elkezdjünk tevékenykedni a jövőbeli kezdeményezéseket megelőzendő. Köszönöm szépen, Szeri Kiáni asszony, szeretne -e lezárásként mondani valamit? Igen, nagyon köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi hozzászólónak. Talán azt javasolnám az embereknek, hogy olvassák el a Getapartot, ami egy nagyon fontos könyv. Ez tulajdonképpen forradalmasíthatja a világot, mert azt mondja ki, hogy minél több mindent változtatunk meg, annál több dolog marad ugyanaz és úgy tűnik, hogy ezzel a vasúti eldolgozott csomaggal is ugyanez a probléma. Az Európai Bizottság valóban támogatott, ugyanis a parlament parlamentnek akár gondja is lehettek volna ezzel, már egy éve foglalkozunk ezzel, egy éves késésben vagyunk, és a tentéről még nem is beszéltünk. Most pedig azt kértik tőlünk, hogy mondjunk le valamiről, ami fontos számunkra, mert sietni kell. Hát szerintem a parlamentnek autonómnak, függetlennek kell lennie, és a parlamentnek tisztességes, sőt méltó módon kellene dolgoznia. Ha az emberek azt érzik, hogy sietnünk kell, és figyelemen kívül kell hagynunk a vitához való jogot. 2007-ben hát Kramer úr mondta szét kell kap, hogy a szétkapcsolásról gondolkoznunk kell, 2010-ben is elhangzott ez. Úgyhogy ezt már számos alkalommal mondtuk, és most meg azt mondjuk, hogy jó, legyen szétkapcsolás, de még ne. Hát muszáj erősnek maradnunk, muszáj, hogy a bizottság döntéseitől, illetve a tanács kezdeményezéseitől eltávolítsuk magunkat. A tanács javaslata jelentősen aláajánl a bizottság javaslatának, úgyhogy itt a politikai feladatunkat kell érvényesítenünk. Ez pedig azt jelenti, hogy teljes melszélességgel kiállunk amellett, hogy erős szabályozó legyen, erre ugyanis szükség van a vasúti piacon. Sterk szúrnak igaza van ez a piac, ez az a közlekedési mód, ahol Európának gondjai vannak, ahol egyszerűen képtelen fellépni, és nem azért, mert az európai parlamenti képviselők vagy külső erők nem képesek arra, hogy megváltoztassák a dolgokat. Azt hiszem, hogy igenis fenn kell tartanunk a magas szintet, és ragaszkodnunk kell a javaslatunkhoz, ki kell tartanunk amellett, hogy legyen egy erős, független szabályozó. A szabályozónak a versennyel is meg kell küzdenie, de képesnek kell lennie arra, hogy biztosítsa, hogy megfelelően működik a piac valamennyi piaci szolgáltató, illetve szereplő számára és leendő piaci szereplők számára is. Finanszírozásnál is folytatnunk kell a munkát. Úgy gondolom, hogy itt is még javításra lehetőség van, de legalább már jó irányba haladunk. Ez a zajra, zajszennyezésre, illetve egyéb elemekre is visszautal és vonatkozik. Figyelembe vettem azokat a megjegyzéseket, amelyeket a szétkapcsolással kapcsolatban mondtak, és ma délután az árnyék jelentéstevők találkozóján is fogunk erről részletesen beszélni. Nem szabad erőltetni a liberalizációt, hogyha nem tesszük meg az első lépést a jó liberalizáció érdekében. Mindannyian azt mondjuk, hogy meg kell nyitni a piacot, mindannyian azt mondjuk, hogy liberalizációra van szükség a vasúti szektorban, mindannyian azt mondjuk, hogy a parlamentnek keményen kell dolgozni ezen a területen, de egyszerűen nem tudjuk a megfelelő megoldást megtalálni és úgy tűnik, hogy egyes ötletek egyszerűen csak köddé válnak. Nagyon szomorúan azt hallottam, hogy Riké úr, Sankiano úr keserűek. A kompromisszumos szöveggel kapcsolatban igyekeztünk mindent megtenni. Meg kell próbálnunk magunkkal vonni másokat is. Nem, szobán, nem szabad csupán különállnunk, és olyan kompromisszumokat elfogadni, amelyek másoktól származnak. Meg kell próbálnunk tehát megtalálni a megfelelő utat, és szerintem erre a vita nagyon hasznos lehetne. Tudatában kell lennünk annak, hogy az átdolgozott változat tartalmazni fogja ezt a kérdést, és a bizottságnak azt kell mondanunk, hogy a liberalizációval kapcsolatban világos javaslatot akarunk, a szétkapcsolásnál is egy világos javaslatot akarunk X dátumra. A lehető leghamarabb ugyanis ez a polgárok érdekeit szolgálja, nem pedig a bizottságét. Elnök, nagyon szépen köszönöm, Szerikiáni asszony. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a módosítók megtárgyalása október 10-én lesz, utána pedig 11-én fogunk szavazni a szakbizottságban, majd pedig novemberben kerül a szöveg a plenáris elé. Nagyon szépen köszönöm, és akkor a következő, tehát utolsó napirendi pontra szeretnék áttérni. Zasada úr véleménytervezete az Európai Uniónak a polgárok szolgálatában álló űr stratégiája felé. Zasada úr parancsoljon öné a szó, de először is szeretném azt javasolni, hogy várjunk egy kicsit, amíg mindenki kimegy, aki szeretne, hogyha valaki nem akar itt maradni erre a fontos vitára, akkor kérem, hogy távozzon még időben és csöndben. People please move away from the corridors. Kérem szépen, hogy odakint folytassák a megbeszéléseket. People move, please. You're blocking the gangways there. Commission, as usual. Kérem, kérem, hogy távozzanak, aki nem akar itt maradni a következő vitára. Please. Kérem, továbbra is kérem. Okay. Mr. Zasada, thank you for your... Zasada úr, köszönöm a türelmét és így viszont hallhatjuk, amit szeretne elmondani Zaszáda úr, öné a szó. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Gyakran nem vesszük észre, hogy az űrkutatási tevékenység és a szolgáltatások, a termékek rendkívül fontosak a gazdasági fejlődés és a társadalmi fejlődés szempontjából. Az egyik legnagyobb eh, előnyt élvezője egy jó stratégiának éppen a közlekedési szektor. A vélemény, véleményben a, korlátoznom kellett a hozzászólásomat, és a legfontosabb dolgokat szeretném kiemelni, amelyeket nekünk el kell mondani a LEAD szakbizottságnak, a vezető szakbizottságnak, a koordináló bizottságnak. Az EU űr stratégiája megfelelő stratégiát irányoz elő, amely áramvonalasítja az összes közlekedési ágban a forgalmi és közlekedési szabályozást. Másodszor nem tudunk fenntartható fejlődést elérni a 2020-as stratégia keretében, ha nincs fenntartható közlekedési szektor. Ebben az összefüggésben az űrpolitika, amely tartalmazza a közlekedést is, fontos eszközt jelent, amely három kihívást képes teljesíteni. Az első a társadalmi kihívások. Az emberek jólétéről beszélünk, ennek kell eleget A második egy gazdasági tevékenység, az űrkutatás egy sor új terméket, ismeretet képes bevezetni, amely segíti a közlekedést. A harmadik egy stratégiai pont, ugyanis egy autonóm GPS rendszer növeli a függetlenségüket rendszer szinten a harmadik államoktól. Azt is látni kell, hogy a tanács dolgozik az űrkotatáson, de hét, tehát az Európai űrtanácsról beszélek, de eddig hét ülésük volt, és az egyen foglalkoztak a közlekedéssel, és nem tudtak részletesen kidolgozni egy koncepciót erre a területre. Éppen ezért az a javaslatunk, hogy mielőtt a nyolcadik Európai űrtanácsa sor kerül, a mi szakbizottságunk az Európai Parlament részéről hívja fel a figyelmet arra, hogy ambíciózus lépéseket kell tenni a közlekedési szektor szempontjából is ezen a területen. A következő pont meggyőződésem, hogy az űrtechnológia legnagyobb előnyt élvezője a közlekedés lesz, mindenek előtt a légi közlekedés. A Galileo és az EGNOS rendkívül fontos az egységes európai égbolt kialakításában, és az európai légiforma irányítás biztonságát és költséghatékonyságát garantálja. A véleményem alapján egy menetrendre hívom fel a figyelmet a két program végrehajtására és a stabil finanszírozás megteremtésére. Az ötödik pont az űrtechnológiák hozzájárulnak a biztonsági szint növeléséhez vonatkozik a közúti közlekedésre és a tengeri közlekedésre és a közlekedés irányítás a díjbeszedő rendszerek témájában, az e ban is rendkívül fontos, illetőleg a valós idejű nyomkövető rendszerekhez is szükség van további fejlesztésre. A mi szakbizottságunkban egy digitális menetíró kapcsolatos közleményt kell követelnünk a bizottságtól. Ma szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy egy hatékony GPS helymeghatározó rendszer nélkül a digitális menetíró készülékek nem fognak működni, legalábbis nem a szükséges szinten. A hatodik pont a véleményemben kidomborítom azt, hogy mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a kritikai infrastruktúra meglétét Európában, mint a kritikus, és ezt megfelelően kell védeni, hogyha bizonyos műholdak eltűnnek mondjuk egy összeütközés következtében, az űr hulladékkal is ütközhetnek, akkor egy új műhold fellövése időbe kerül, pénzbe kerül és számos munkába. Éppen ezért fejleszteni kell azt az űrinfrastruktúrát, amely minimumra csökkenti egy ilyen eset lehetőségét. Végül szeretném megemlíteni, amelyet régebbi tapasztalataim támasztanak elő. Egy új probléma merül fel a GMESZ program finanszírozásával kapcsolatban. Hogyha úgy gondolják, hogy ezt a dokumentumban szerepeltetnünk kellene, akkor nagyon szívesen várom a módosító javaslataikat. A probléma itt az, hogy a 2020-as költségvetési keretben nem szánnak pénzt erre a projektre. Köszönöm szépen a javaslataikat, amelyeket adtak, és köszönöm a titkárságnak az elvégzett munkát, a kiváló együttműködést, és mindenképpen várom a további hozzászólásaikat a dokumentumhoz. Köszönöm szépen, Zaszada úr, Tikau asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék Szaszada úrnak a véleményéhez, és talán néhány szempontot hadd említsek meg. Az Európai Unió űr stratégiája az űrkutatás szempontjából is nagyon fontos, a klímaváltozás és a közlekedési szektor versenyképessége és biztonsága, illetve a foglalkoztatás szempontjából is nem utolsó sorban lényeges. Európának van néhány kompetenciája ugyanezen a téren, de a potenciálokat nem aknázzuk ki teljes mértékben, hiszen széttöredezik ez a terület, és széttöredezetten járunk el. Éppen ezért azt gondolom, hogy ennek a szakpolitikának a fontosságát a légibiztonság, az EGNOS, a Galileo, a GMS eh, program és a szatellit kommunikáció lényegessége is mutatja, hiszen ezek 60 százalékát teszik ki a világűr kutatási eh, potenciálnak összességében. Tehát ez egy 5,4 milliárd eurós gazdasági potenciált jelent, 31 ezer magasan kvalifikált ember dolgozik itt, és 11 nagy szatellit cég több mint 100 kommunikációs szatelitel dolgozik, és 6 ezer foglalkoztatottat egyedül foglalkoztatnak itt ezen a területen. A GDP 6-7 százaléka függ össze a nyugati országokban ezzel a területtel, tehát ez egy nagyon jelentős összeg, amely összefügg azokkal a szolgáltatásokkal, amelyek szatellitkommunikációval függnek össze. Tehát más emblematikus kezdeményezés, is összefügg ezzel, ez az iparpolitika. És ez a stratégia azt irányozza elő, hogy az Európai Bizottság egy hatékony, egységes világűr stratégiát nyújt be, amely azt az eszköztárat is biztosítja, ami a globális kihívásokat meg, tehát meg, kihívásokkal meg tud küzdeni, és ez a Galileo és a GMS program mat is jelenti. A, nagyon sajnálom, hogy a Galileo és a GMS program számára nem áll rendelkezésre elegendő pénzügyi forrás, és a következő ciklusban ezek lehetséges, hogy nem is tudnak teljes körülön finanszírozódni. A Galileo és az EGNOS rendkívül fontosak ebben az összefüggésben. A űrinfrastruktúrák nagyon kritikus infrastruktúrák, hiszen nagyon fontos szolgáltatások függnek a népgazdaságaink és polgáraink számára ezektől áp. Tehát stratégiai szempontból is nagyon fontosak ezek, és az internet, a tévé, a rádió jobb szolgáltatások, jobb vészhelyzeti szolgáltatások is függnek az űrpolitikától, és éppen ezért rendkívül fontos arra ügyelni, hogy a megfelelő információk a lehető legjobb módon kiaknázásra kerüljenek arra, hogy a lehető legjobb szolgáltatásokat újra újonnan ki lehessen fejleszteni. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma az a kutatás hiányosságaiba és a nem megfelelő forrásallokációkban rejlik, és ezért nem tudják kialakítani a megfelelő kapacitásokat, sem a Galileo, sem az EGNOS, és ez bizonyos potenciál vesztéssel jár együtt. Az elmúlt hónapok során is megfigyelhettük az űrkutatás területén ezeket a fejleményeket. Sajnos a legfontosabb tevékenységeket nem fogjuk tudni finanszírozni a jelenlegi helyzet alapján, és nagyon fontos hogy ezt megakadályozzuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szevisz asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Zaszáda úrnak ezért a véleményért. Először is azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen semmi gond nincsen ezzel a véleménnyel. Mindig támogattunk, támogattam a Galileót és a GMS projektet. A véleményben kiemeli az ütemezés fontosságát, és nyilván a pénzügyi kérdéseket még megvitathatjuk. A vélemény azt is kimondja, hogy a szatellit technológia, illetve az űr kérdése a közlekedés biztonságának, hatékonyságának szempontjából nagyon fontos, például, hogy az ICO-ra gondolunk, és szerintem ezt nem is kell elismételni. Egyetértünk a vélemény irányával és ha a vita során új ötletek merülnek fel, akkor nyilván majd módosító indítványokat beterjesztünk. Köszönöm szépen, Foster asszony. Köszönöm szépen, elnök. Én magam is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek az elvégzett munkájáért. Én magam alelnöke vagyok az űrkutatással kapcsolatos parlamenti intergrupnak, úgyhogy nyilván mi sokkal többet szeretnénk ebből kihozni. Nyilván közlekedés szempontjából nagyon fontos, de úgy gondolom, hogy nagyon magas képzettséget igényel, nagyon fontos gyártási technológiák szerepelnek itt, és itt a az Egyesült Királyság nagyon is fontos szerepet játszik, hiszen műholdakat gyártunk. Egészen pontosan látnunk kell, hogy eh, merre akarunk haladni. Nagyon nagy volt a felháborodás, amikor a GPS rendszernél a Galileót néztük meg. Föl kell fedezniük, el kell fogadniuk a tagállamoknak, hogy eh, ez nem egy olcsó technológia, hogyha meg kell tennünk az összes dolgot, amit akarunk, itt egészen konkrétan az európai kontinensre gondolok, és a tagállamokra, az nyilván nem ingyenes. Tudom, hogy nagyon nehéz időket tapasztalunk meg a tagállamokban mindannyian, de az új elnökség alatt remélem, hogy a kormányok azért ezt a témát előre fogják vinni. Nyilván sok kérdőjel maradt, például a Galileónál évek során megállapodtunk a Galileó programban, de Nyilván azok a problémák, amelyek a pénzügyekkel kapcsolatban fölmerültek, nem segítettek, hiszen a közvélemény csak egyre kérdezte, hogy hova ment el ez a rengeteg pénz, tehát úgy tűnik, hogy megint csak jó ötletekkel, jó projektekkel állunk elő, de arra van szükség, hogy ezt megfelelő, professzionális módon érvényesítsük. Hát ott tartunk, ahol tartunk, Hogyha például a Szézárt megnézzük, ott vannak a gyártók, nem csak állami pénzekről van szó, ott vannak a vállalatok, a KKV-k, borzasztó nagy pénzeket fektettek be. Mi is azt akarjuk, hogy a közlekedési ágazat jól működjön, mert hát kevesebb dugót akarunk, jobb közlekedésmenedzsmentet akarunk, úgyhogy nyilván a GMIS-nél, e illetve más pontoknál egyaránt ez a helyzet, amelyeket kollégák is említettek. És van még egy kis aspektus, talán nem közvetlenül kapcsolódik a munkánkhoz, de a biztonság és védelem területét is meg kell vizsgálnunk, és ki kell hagyni valamilyen módon a problémás államokat, elkerülni a problémás államokat. Nem csak a kereskedelmi részét kell ennek tekinteni, egy nagyon felnőtt, komoly meghatározás, illetve álláspontot kell képviselnünk a bizottsággal együtt, közlekedési oldalát, ha nézzük a dolognak, vagy akár a honvédelmi oldalát, akkor azt hiszem, hogy sokkal optimistábbnak és proaktívabbnak kell lennünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lichtenberger azt. Ja, ich äh, knüpfe da an. Itt folytatom. Ez az egész vita, amit felmerült a stratégiákkal kapcsolatban, a műholdas stratégiát illetően úgy általában beszélek erről a témáról. Az elmúlt hónapokban Hát sajnos ez nem tett jót, hogy a katonai részesedést illetően nem nyílt kártyákkal játszottak sokan, ami persze komoly zavart okozott időnként, hiszen mindig azt mondták mindenek előtt civil vagy polgári hasznosításra akarják, vagy kereskedelmi hasznosításra fejleszteni, de aztán idővel elég gyorsan világossá vált, hogy mindenek előtt katonai alkalmazások is szóba kerülnek, sőt, hát előnyt is élveznének bizonyos katonai felhasználások, és arra panaszkodnak, hogy nem megfelelően finanszírozzák a dolgokat, de ez az oka. Abban bízik mindenki, hogy a katonai feladatokat úgy is úgy rendezik, hogy az államoknak azt a végén finanszírozniuk kell, az ember szépen hátradől a székébe és megvárja, amíg ezek kialakulnak a katonai vonalon, és utána majd a kereskedelmi hasznosítást erre rá akasztjuk. Azt gondolom ez az alaphang pillanatnyilag az egész vitában, hogyha finanszírozásról beszélünk a jövőbeli felhasználók így látják ezt, és ennek zavaró hatása van szerintem. Fontosnak tartom a polgári felhasználást több területen is. A mai napon már beszéltünk például a veszélyes szállítmányokról, az online nyomkövető rendszerrel, egy jó műholdas felügyelet fontos lehet a rendkívül veszélyes és mérgező anyagok esetében, ha ezeket szállítani kell, ez egy pluszt jelent a biztonságban, és hogy a megfelelő mentők is természetesen, ha időben jó információt kapnak, akkor gyorsabban tudnak a helyszínre kimenni, és azonnal jól tudnak reagálni, hiszen arról is beszélünk, hogy a környezeti károkat, amiket a közlekedés okoz a világűrbe lehet jól ellenőrizni, azt gondolom óriási potenciálja van ennek a technikának, és világosan nekünk is állást kell foglalnunk emellett. Ezért is mondom, amit mondok. És nagyon fontos, hogy nyílt kártyákkal játszunk, ami a katonai részt illeti, mert különben újra és újra viták alakulnak ki, és megint csak várni kezdenek az emberek a nyugágyukból, majd a többiek megcsinálják, és akkor majd én használom. Tehát itt transzparensé kell tenni a dolgot. Ez az egyik legnagyobb követelmény szerintem a rendszerekkel szemben. Mi itt magunk között vagyunk, de hát egyedül is maradtunk, mint a csillagok a világőrben mostanra, de hát hogyha a téma fontosságát alaposan megrágjuk, akkor szerintem érdemes lenne, hogy több képviselő legyen jelen egy ilyen vitán. Köszönöm, Gurmai asszony. Köszönöm szépen. Tényleg jobb lenne, ha többen lennének. Köszönöm az előadónak ezt az átfogó megközelítést, a munkát ebben a fontos témában. Azt gondolom, hogy az űrkutatás nagyon fontos a társadalmunk szempontjából. Ez itt természetesen közvetlen hatás jelentkezik a mindennapi életre is. Az űrpolitika egy fontos témája a belső és a külső politikai irányoknak társadalmi szempontból természetesen a polgárok, a környezeti szempontból a klímaváltozás, keresésé, klímaváltozás kezelésében, a biztonság, a humanitárius segítségnyújtásban, a közlekedésben, az információs társadalomban mindennapjaink is érintettek. Természetesen azt is tudni kell, hogy új tudást eredeztet az űrkutatás, az innováció egy fontos hajtó ereje a versenyképességnek is, és a munkahelyteremtésnek is fontos szerep jut. El kell, hogy mondjam, az űrkutatás az EU pozícióját erősíti a nemzetközi szinten politikai, gazdasági és társadalmi függetlenséget biztosít. Szeretném még aláhúzni annak a fontosságát a közlekedéssel összefüggő megközelítésnek. Az előadó említette a hét Európai űrtanácsot, és egy foglalkozott mindösszesen a közlekedés fontosságával. Egyszerűen nem kapta meg azt a fontosságát eh, a vizsgálatok során az űrtanácsnál a közlekedés, amire feltétlenül szükség lenne. És éppen ezért azt hiszem, hogy jobban kell figyelni. Köszönöm az elvégzett munkát és a titkárságnak is. Köszönöm, Rikély úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt eh, az előadónak szeretnék gratulálni, nagyon érdekes munkát végzett. Egy fontos pont részemről, amivel ki akarom egészíteni ezt az űrpolitika, természetesen komoly közlekedési aspektusokkal rendelkezik, ezt aláhúzta az előadó is, de van a világűrpolitikában közlekedés is, tehát a, és a világ és természetesen a, a maga egy közlekedést is generál, nyilvánvalóan inkább terhet hordanak ki a rakéták a kilövő állomásokról, nem az emberi közlekedés, nem a humán közlekedés a lényeg, de azért ez egy fontos téma akkor is. Látnunk kell, hogy a rakéta egy közlekedési eszköz valahol, és világos, hogy ennek a jövőjét is biztosítanunk kell, Nyilvánvaló, hogy talán személyeket is később többet szállítanak, ezt figyelembe kell venni. A hordozó rakéták egyébként világszerte válságban vannak. Nyilvánvaló pillanatnyilag, amit látunk, hogy az Egyesült Államok a nem katonai célú hordozórakétákat nem fejlesztettek kellően, például az oroszok ezt ipari szinten fejlesztették. Most látjuk azt, hogy a magángazdaság egyre inkább kezdeményező szerephez jut itt, ami viszont Európa szempontjából problémát jelent. Milyen politikákat követünk a hordozó rakéták kapcsán itt Európában? Azt tudjuk, hogy a GNSS fog fogja ezt menedzselni, de az egyetlen nyilvános politika Európában mi elsősorban nem katonai célú rakétákat fejlesztünk, ebben vagyunk jók, a kínaiak, az oroszok és az amerikaiak a katonai célú hasznosítást, de az világos, hogy nagyon fontos, hogy a világpolitikában a rakétafejlesztést figyelembe vegyük. A rakéták, mint mondtam, és ezzel kezdtem az elején, közlekedési eszközt is jelentenek. Ilyen szempontból valahol nekünk is van közök ehhez, és figyelembe kell venni, hogy pillanatilag válságban van a rakéták területe. Itt nem kellő mértékben beszéltük ezt meg magunk között, tehát még a szakbizottságban sem foglalkoztunk eléggé ezzel. Na, itt láthatjuk a, az űrállomást, azzal kapcsolatban is különböző vélemények vannak, és látjuk, hogy milyen komoly problémák keletkeztek. Ott mindenki kutatni szeretne a világűrben, de a hordozó rakéták pillanatnyilag abszolút aktuális problémát jelentenek. Ezt figyelembe kellene vennünk. Köszönöm Rikéi úr, Zaszada úr, köszönöm szépen röviden a véleményt. Két pontot szeretnék kiemelni. Az egyik valóban az indítóállomások, amiket Riké úr mondott. Ez egy nagyon konkrét probléma. A másik, ami fel feltűnést keltett nálam, hogy a hét ülésezett, és alig szóltak a közlekedésről. Teljesen igaza van, amikor ön azt hangsúlyozza, hogy, az ű, hogy a közlekedési ágazat nem kapja meg azt a figyelmet az európai űrpolitikában, mint ami jár neki. Teljes mértékben támogatom, amikor ön ezt kifejezetten kiemeli. González úr a bizottság részéről lehet, hogy rá tud mutatni arra, hogy a közlekedés nem kapta meg azt a hangsúlyt, amit egyértelműen megérdemel. González úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy a bizottságot nagyon érdekli a szakbizottság véleménye, véleménytervezete, és nagyon nagyra értékeljük, hogy a különböző prioritásokat említettük a közleményben, ahhoz vezetett, hogy a közlekedési bizottság is érdeklődését fejezte ki a téma iránt. Azt hiszem, hogy talán nincsen egységes vélemény azzal kapcsolatban, hogy a közlekedés hogyan kapcsolódik a az űrtanács munkájához, vagy hogyan jelent ez meg. Voltak erre utalások, de azt hiszem, hogy az állásfoglalások elsősorban a Galileóval foglalkoznak, illetve a műholdas navigációval, és Nyilván a közlekedés is az állásfoglalásokban tárgyát képezik az aggályoknak, talán nem teljes mértékben, teljes kiterjedésükben, de a közlekedés azért mégiscsak megjelenik valamilyen módon. Sőt, mi több, egy állandó aggályos elem. El is hangzott az önök szempontjából, hogy ez nem kapta meg a megfelelő figyelmet. Jelen pillanatban csak ezt szerettem volna kihangsúlyozni. Nagyon köszönöm, Zászáda úr. Nem tudom, szeretne hozzátenni valamit. Um. Igen, nagyon köszönöm. Hálámat szerettem volna kifejezni mindannyiuknak, hogy hozzájárultak véleményemhez, és hogy támogattak. Azt hiszem, hogy a legfontosabb megjegyzések, amelyek a véleményben elhangzottak, arról, hogy mennyire fontos a szociális aspektus, az új munkahelyek teremtése, ezek valóban nagyon fontos megjegyzések voltak, és köszönet ezekért. Illetve, hogy új tudás és információforrásokat kell kifejleszteni, új termékeket, illetve a biztonsággal, a közúti biztonsággal kapcsolatos megjegyzéseket is nagyon fontosnak tartottam. Köszönöm és eh, várom a további véleményüket, hozzászólásokat. Nagyon köszönöm, Zaszada úr, mondja az elnök úr, és akkor nézzük, hogy eh, mi, melyek a határidők. Szeptember 8-a módosítók határideje, szavazás, október 10-11-én itt a szakbizottságban. Azért van erre szükség, mert az ITRE bizottság is szavazni fog, mégpedig novemberben ezért egy kicsit szoros a határidő, és valószínűleg plenáris elé pedig decemberbe fog kerülni a téma. Úgyhogy ha a jelentéstevőt elfog, eh, jelentéstevő ezt elfogadja, tehát akkor szeptember 8 módosítók határideje, októberben pedig szakbizottsági szavazás. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök úr. És akkor az egyéb kérdések alatt pedig szeretném megemlíteni a képviselőknek, hogy az egyik titkárunk szeptember végén elhagy minket. Miután négy éve dolgozott a szakbizottságban David Kato visszatér a francia közlekedési minisztériumhoz. Szerettem volna, hogyha a jegyzőkönyvben megemlítik, hogy mennyire nagyra értékeljük munkáját, az elmúlt négy évben elvégzett munkáját itt a szakbizottságban, illetve emlékeztetném a koordinátorokat arra, hogy ma délután 5 órakor találkozunk itt ebben a teremben. Kalász alelnök úr lesz itt velünk. Van-e még valamilyen hozzászólás? Hogyha nincsen, akkor akkor szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, az elnök úr kedvesen megköszöni a tolmácsok munkáját. A következő ülésünk pedig szeptember 8-án csütörtökön lesz, reggel 9-kor egy napos ülés lesz és én a miniszteri találkozón leszek, ezért az alelnök fog elnökölni. Köszönöm szépen az ülést, berekeztem, jó étvágyat mindenkinek!